So, dear colleagues, welcome to our meeting. Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket az ülésen. I would like to adopt the agenda. Először is el szeretném, ha fogadnánk a napi rendet, amennyiben nincsenek megjegyzések, akkor elfogadottnak tekintem. Köszönöm szépen. Ezen kívül több ülésnek a jegyzőkönyvét is jóvá kell hagynunk. Amennyiben nincs semmi megjegyzés, akkor jóváhagyottnak tekintjük. Ezen kívül van néhány közleményem is, például a koordinátorok ajánlásait illetően a július 6-ai ülésen, a kinevezéseket illetően. Három témáról van szó, az OTC derivatívák témájában az EMIR, a CCT, az LCB e ajánlás, az alap szabályok vonatkozásában, illetve az adózás, az esendék, a határokon átnyúló esendék vonatkozásában, az ALDE nyugdíjtermék témájában, illetve az ajánlások a PEP ALDE vonatkozásában az különböző adózási, a piaci ári kérdések vonatkozásában. Illetve a koordinátok a bankos témában ö, megállapodtak, Hökmák úr, a jelentéskészítője, szeptember 4-e a határidő, a módosítókat szeptember 25-én vitatjuk meg és szavazunk róluk, illetve a koordinátorok megállapodtak arról is, hogy a szakbizottságban további négy témáról is szó lesz a bankcsomagban. Idővel fogunk ezek időpontjairól beszélni. Ma egyébként az első részről már szavazni fogunk. 2017 második felében lesznek misszióink is. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy 2018-ra utalja, ö, mm, ö, fogják ö, halasztani a Sankhái és a Pekingi ö, utazást. Októberben Washingtonba megyünk az IMF-hez, illetve november 2 harmadikán 3-án Portugáliába megyünk, természetesen, ha lesz kivel tárgyalnunk. Szeptember 25-én a delegált aktusokról nem fogunk vizsgálatot tartani, illetve ami a pénzügyi termékeket illeti, a koordinátorok döntöttek ebben a témában is. Ami a petíciókat illeti, a 0709-es 2006-os 3, 7, 5-ös témában. Aztán intézményközi tárgyalások. Elnézést kérek meghívott vendégünktől, hogy ilyen sok mindenről kell beszélnünk, mielőtt megadjuk a szót önnek. Ötödik pénzmosási dialógus. Június 27-én az Ekon és a Libe a Máltai elnökség égisze alatt utolsó három oldal egyeztetését tartotta meg az ötös MLD-ről. Az egyetlen téma az volt, hogy hozzá lehessen férni a kereskedelmi vagy profit termelő alapokhoz, de mivel a máltai elnökség jelezte, hogy nincs mandátuma ebben a témában tárgyalni, a három oldal egyeztetések nem jutottak eredményre. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hamarosan folytatjuk ezeket az észtelnökség égisze alatt. Az első ilyen három oldalú egyeztetésre holnap kerül sor. Az FS témájában Június 21-én volt egy oldalú egyeztetés az EFSA rendelet felülvizsgálata témájában. Itt némi előrelépés történt, produktív volt az eszmecsere, a küszöbértékeket illetően az Európai Beruházási és Tanácsadói Központ témájában többek között, aztán ezt szakmai szinten is megvitatták a részletek pontosítása érdekében. Aztán mindenfél előadhat álláspontját a legtöbb politikai kérdésekben, Azonban vannak még nagyon fontos tehetek, amelyekről további eszmecserére van szükség, főleg a finanszírozás, az a kormányzás és az adáozás témájában. Holnap lesz megint csak a következő három oldal egyeztetés ezekben a témákban. Végül pedig örömmel szeretném ma üdvözölni Nils Kigelsen professzort, aki az Európai Fiskális Tanácsadó Testület elnöke. Nagyon köszönöm, hogy meghívtásunkat elfogadta, és részt vesz ma a szakbizottságunkban az eszmecserén. Tigeszen professzorral már decemberben volt egy eszmecsere, miután kijelölték, kinevezték, és hozzájárult ahhoz, hogy eljön hozzánk, hogy tájékoztasson minket, hogy mi a feladata intézményének az európai szemeszter kulcsfontosságú időpontjaiban. El is jutottunk ide. A professzor úr részt vett az Eurogroup ülésén, és a testület értékelte a közelmúltban az eurózóna nagyon fontos pontját, ami kényes kérdés, úgyhogy ezt meg is kell vitatnunk itt. Ezek után meg is adom önnek a szót. Nagyon nagyra értékelem az értékelésüket. Ez azt mutatja, hogy eljött az időpillanat, eljött a megfelelő pillanat az újabb értékelésre, el kell mondanom, hogy nagyon érdekes ez a jelentés, és nagyon sok problémával foglalkozik, nagyon sok kérdéssel. Az egyik a koordináció hiánya. Úgyhogy ha valaki ebben a témában szeretne tenni valamit, akkor ez nagyon fontos. Aztán az a fiskális helyzet, adós helyzet, amely az e- egyes országok helyzetének elemzése alapján ö, készült el. Nagyon sok gyakorlati, jogi korlátok, korláttal kell szembenéznünk, hogy miért és hol, ezt természetesen majd ön fogja elmondani nekünk. És a bizottság aztán nagyon intelligensen állt a kérdéshez, nem föltétlenül a számok feltüntetésével országonként, másrészt a Matrixot nem vizsgálták felül, a bizottság pedig úgy érzi, hogy megfelelően kell értékelni a megfelelő egyensúlyt az országok viszonylatában, a Matrixnak megfelelően, annak érdekében, hogy the, the, budget uh, uh, provision required by the application and és uh, egyébként is uh, a bizottságnak értékelni kell a márzsokat, a menővelezési lehetőségeket, hogy hogyan lehet uh, megfelelően alkalmazni az alapszerződésben megfogalmazottakat, uh, a, a, ez ugye a bizottság uh, számára nyújt lehetőséget. Úgyhogy meg fogjuk önöt hallgatni, és rendkívüli módon érdekel, hogy ön hogy vélekedik ezekről a kérdésekről. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, ön ilyen szó. Thank you very much. Köszönöm szépen Gatier elnöknek a bemutatást. Tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Nagyon örülök a meghívásnak, ahogy decemberben is nagyon örültem, amikor is videokonferencián csatlakoztam önökhöz érdeklődéssel olvastam a szakbizottság munkáját, a tudományos bizottság részéről én készítettem elő a központi bank beszámoló, elnökének beszámolóját régen, de és nagyon nagyra értékelem az önök munkáját szakpolitikai területeken és máshol. Ma szeretném bemutatni önöknek azt az első jelentést, amelyet az Európai Költségvetési Tanácsban készítettünk. Ugye tavaly októberben állt fel ez a tanács, és csak március 1-ére lett teljesen működőképes akkora készült el a titkárság összetétele. Az első jelentésünk egy nagyon rövid és remélhetőleg olvasható anyag, gondolom, hogy önök is elolvasták tegnap. Egyelőre az Euró, eurozóna költségvetési irányvonalára koncentráltunk, és arra, hogy ez hogy jelenik meg az egyes országok politikájában. Az volt az elképzelés, hogy eh, és a felhatalmazásunknak is ez a része, hogy eh, megvizsgáljuk a megfelelő pénzügyi irányvonalat az eurozónában, gazdasági döntésekhez. Ez az első része a saját felhatalmazásunknak 2018-ra koncentráltunk, és részleteibe megvitattunk a, megvitattuk a nem, nemzeti politikákat. Azért döntöttünk úgy, hogy az európai költségvetési irányvonalal kezdjük, mert nagyon aktuális ez a téma, és tavaly erről nagyon sokat vitáztunk az Csoportban, de ez a felhatalmazásunk feladunk egyik része, a másik pedig a jelenlegi költségvetési szabályok alkalmazása az EU-ban, és azért választottuk azt, hogy az európai költségvetési írványonal kezdjünk, hiszen ez nagyon szorosan összekapcsolódik az európai szemeszter kérdésével, hiszen tavasszal ajánlásokat kell megfogalmaznunk az európai költségvetés irányvonalról, ezért szeretnék ezt megelőzni projekttervekkel, amely októberben készül el, és ezért a témák természetes sorrendjében az volt a feladatunk, hogy részleteibe belemenjünk a nemzeti szabályok alkalmazásának és a szabály, és szabályelemzésnek. És ebben a feladatban meg akarjuk vizsgálni az, az országos költségvetési tanácsok működését. Ami pedig az eurózónát életi, létező e- egységként, nagyon fontos bizonyos tekintetekben. Próbáltuk értekelni az, az eurozóna helyzetét számos előrejelzés alapján, amelyet a bizottság, a központi bank, az IMF, az OECD és egyéb magáncégek készítettek. Felismertük, hogy nem használhatunk csak egy, egy mutatósorozatot, és nem elég, hogyha csak az eredményt vizsgáljuk, hanem jobban meg kell értenünk, hogy miért nincs teljesítmény hiány az áremelkedésben, béremelkedésben, és a több, többlet miért úgy alakult. Nem az a célunk, hogy költségvetési hangolást készítsünk, erről beszéltünk az eurozónában és a Maastrichti szerződésben is, nem az a feladatunk, hogy európai szinten e, elemzésekkel javítsuk a nemzeti helyzeteket, és ajánlásokat készítsünk elő az országok számára, hanem tehát nem e, pénzügyi javaslatokat teszünk, és reméljük, hogy a, e, az általunk javasolt helyzet sem ezt indokolja. Reméljük, hogy a javaslataink megfelelnek a meglévő pénzügyi szabályoknak, és alkalmazhatóak lesznek az általános növekedési csomag paraméterein belül. Ami a dinamikus helyzetet illeti, abban értettünk egyet, ezek a források, akiket említettem, hogy az gazdasági um, uh, helyreállítás szép lassan uh, elindult, de ez nem jelenik meg még a bérekben és az árakban, különösen a beruházásokban, amelyek egyelőre nagyon rövid távúak, és nem csak a igények fenntartásának felelnek meg, hanem a jövőbeni teljesítményigényeknek is. E, és e, említettem már a folyószámla többletet. olyan környezetben vagyunk, ahol a e, politikák még nagyon elfogadóak, és ez azzal együtt, hogy nagyon sok háztartás és cég még megszorításoktól szenved. Ez jelzi a korunk jellegét. Fentartatosság továbbra is fontos kérdés. és az egyes piaci érzékenységeket is továbbra érezni lehet mivel bizony, bizonytalanságokat eh, tapasztaltunk a várható eredményekkel szemben, 2018-ra kezdtünk el foglalkozni, mert ez volt megfelelő, és eh, belekombináltuk a prioritizációt, a beruházásokat és eh, a kiadás, egyes országok kiadásait. Az agregált szinten a pénzügyi szabályokkal való kompatibilitás is témája volt ennek a tanulmánynak. És a bizottság előre, tavaszi előjelzése szerint az egyes pénzügyi politikák kicsit lazulhatnak, másfelől a növekedési csomaggal kapcsolatban az egyes szakpolitikákat meg kell szorítani. Mindkét becslés szerint a bizottság várakozásai neutrális pénzügyi irányvonalat írnak elő, ezért ehhez tartjuk magunkat közel, és nem igazán látjuk indokotnak ezt vitatni. Az ábrában mutatott időpontok indokolják azt, hogy a, követni kell a növekedési csomagot, de azok az országok, amelyek középtávon túlteljesítették a költségvetési politikájukat, a fennmaradó is felhasználhatják, a teret felhasználják arra, hogy tovább terjeszkedhessenek. A pénzügyi teret tehát a középtávú célokkal szemben elért eredményhez hasonlítjuk vetjük össze. A következő ábrában az a szembeötlő, hogy a helyzet nagyon hasonlít egyes országokban, a növekedési rátában, nagyon sok országban azonos a kép, de fenntarthatóság növekedése és eltér. Az e, eredmények köztérés is tükrözi a termelési tudnival, ismereteket, de elismétlem az országok számára elkészített ajánlásokban azt fogalmaztuk meg, hogy ezt az, ezt a űrt, ezt a mozgásteret használják fel további fejlődéshez. a nemzeti politikák teljesítése nem feltétlenül teremt optimális eredményt az eurozónában, ezt felismerték a, akkor, amikor a Maastrichti szerződés megfogalmazták, de felismerték ezt akkor is, amikor, mivel az országok nagyon eltérőek, eltérőek ezért eltérő költségvetési politikákra van szükség, és ez a nemzeti kormánynak az előjoga, hogy kimondja a végső szót. Nagyon örültem, hogy országokon keresztül a politikákat nem internalizálták az, egyes kormányok, és megfelelő módon hivatkoztak a Maastrichti szerződésre, de ma sokkal fontosabb ez. Az eurozóna megfelelő működése a célkitűzés, az erős és a, gazda, és a gyenge gazdaságokban egyaránt ennek kell megjelennie a költségvetési politikában és a fenntarthatósági előírásokban is. A nemzeti költségvetési szabályoknak az egyetlen központ, központi célja az, hogy az európai dimenziót kiterjesszék. Ez volt a cél akkor is, amikor a Maastrichti szerződést fogalmazták. E, ezzel eljutunk a jelenlegi dilemmához. Azoknak az országoknak, ahol van némi pénzügyi mozgástér, ezeket ők nem gondolják azt, hogy nekik terjedniük kell, növekedniük kell, szemben azokkal az országokkal, akiknek nincsen mozgásterük. Ezért ezek a szabályokat tovább kell vitatni. A jelenlegi környezetben a centralizált pénzügyi politika és decentralizált szabályok esetében um, felismerik a problémát, és akar inkább önkéntes lesz a koordináció, különösen az, azokban az országokban, ahol ö, teljesítetlenek a középtávú célok, de ez vonatkozik a további pénzügyi integrációra is. Ez jelent meg az elnöki jelentésben 2015-ben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you, thank you very much. Köszönjük szépen, köszönjük a professzor úrnak ezt a nagyon érdekes előadást. Most pedig megkezdhetjük a kérdések és az intervenciók idejét. az úr az első felszólaló, meg is adom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönjük szépen az Európai Költségvetési Tanácsnak ezt a nagyon érdekes első bemutatót az eurozóna fiskális irányvételéről. Az EPP részéről mi egy kicsit kritikusak vagyunk, hogy milyen hozzáadott értékkel bírhat ez az irányvétel, mint ahogy önök is tudják, hogy úgy mondjam, ahogyan Gunnar Höckmann kollégám és barátom mondja, hogyha az ember a lábával a hóban áll, a fejével pedig a sütőben, akkor attól még nem tudja megfelelően a közép hőmérsékleti értéket. Felhívjuk a figyelmet arra a kötelezettségre is, hogy a közös eh, irányvételek és kötelezettségek betartandók, ezzel kapcsolatban nem léphetjük át ezeket a szabályokat a közös költségvetés irányvonalal sem, és Mindent összevetve a tagállamoknak saját felelősségük a költségvetés irányuk megállapítása. Ugyanakkor köszönettel fogjuk az önök javaslatait, és érdeklődéssel várjuk a következő jelentést is a szabályok betartásáról. A parlament számos egyéb tagja ellenében én úgy vélem, hogy érdekes figyelemmel követni azt, hogy könnyű, enyhén expanzív irányvételt célzunk meg a következő évekre, és önök az EFB részéről önök, önök is megfelelőleg tartják a neutrális irányvételt. Én azonban egy másik aspektusra is felhívnám a figyelmet az önök elemzésében. Felhívták a figyelmet arra, hogy a jelenlegi adósságállományok egyelőre tartalékosak, tehát visszafelé mutatnak, Azonban ez az Európai Unión belül sok helyen jelent majd nyomást a költségvetésekre. A jelenlegi aktuális adóság viselési képességet figyelembe véve azt kell észrevennünk, hogy messze elmaradunk a stabilitási és növekedési paktumban előirányzott 60%-tól. Hosszan tudnék még beszélni, de inkább összefoglalok néhány kérdést. Először is a konszolidációval kapcsolatban. Egyre nagyobb a nyomás arra vonatkozóan, hogy egyes tagállamok növeljék a kiadásaikat, vagy nagyobb játékteret tartsanak ezen területen. Hogyha figyelembe veszük ezt, ezek azok az országok, amik már most is magas adóssággal rendelkeznek, és nagy problémát jelent ezeknek a helyzete, például Németország számára is. Felmerül a kérdés, hogy a következő generációk számára vonatkozóan ez nem jelent rövidlátó fiskális politikát? Ami a versenyképességet illeti, hogyan szeretnék azt biztosítani, hogy az időskori ellátásra vonatkozó magas kiadások ellenére is versenyképesek maradjunk Európában, és hogyan kapcsolódnak ide a magasabb eh, fizetések és a magasabb szociális kiadások. Köszönöm. Bazan úr, köszönjük szépen a hozzászólásokat. Feljegyeztük őket, és először is az utolsó hozzászólásával kezdeném. Természetesen a hosszú távú eh, jövővel kapcsolatos eh, aggályok mindenkiben felmerülnek. Megvizsgáltuk ezeket a statisztikákat és számokat is, illetve azokat az indikátorokat, amelyek a fenntarthatóságra vonatkoznak. Egyes esetekben vannak olyan országok, akiknek nagyon nehéz betartaniuk a 60%-os szabály, 60%-os szabályt, de hosszú távon mégis jobb kilátásaik vannak, ugyanis már elkezdték az első lépéseket a jövőbe vezető irányban. Így például meghozták azokat az intézkedéseket, melyekkel a növekedés kapacitást kibővíthetik. Tehát nem olyan sötét a kép. A 60%-os keretet mindenképpen komolyan vesszük, ez operatív kritérium a fenntarthatóság érdekében a jövőre vonatkozóan. Figyelembe kell venni azt is, hogy szerencsére az LKB e eh, intézkedéseinek köszönhetően nyertünk némi időt, de minden mellett fontos, és mi is támogatjuk azt a nézetet, hogy az adósság csökkentése a legfontosabb, és egyelőre sok országban nem éri el a megfelelő szintet. Vannak olyan országok, Olaszország, Portugália jó példák, ahol még mindig megmaradtak a nagyon magasan, a GDP mintegy 130 százalékán, ez pedig nem felel meg a szabályoknak. Azonban, hogyha figyelembe vesszük a gazdaságaink helyreállását, olyan helyzetben vagyunk, ahol muszáj megfigyelnünk a hosszú távú potenciált és a nagyobb befektetésekre, ugyanis, hogyha ezen a területeken eszközölünk kiadásokat, az épp olyan fontos lehet, mint az aktuális fogyasztás, illetve a platform építési kapacitás, melynek köszönhetően hosszú távon is tudjuk biztosítani a nyugdíjakat. Ezért az önök országában is lehetnek előnyök, hiszen önök is úgy használhatják fel ezeket az összegeket, ahogy jónak látják. Tehát a szituációk nagyon különbözők az egyes országokban. A jelenlegi kibocsátási rés és gazdasági pangásnak megfelelően azonban a jövőben ez talán pozitív irányba változik. Szeretnénk ezért pozitívabb hozzászólásokat is hallani az általános kiadásokkal kapcsolatban, vagy legalább néhány gondolatainkkal kapcsolatban. De első hozzászólása is kifejezetten olyan gondolat volt, amely gyakran felmerül az elemzések során. A bizottság legfőbb publikációja az európai gazdaságra vonatkozóan is ezen témákról szól. Úgy tűnik, hogy a függetlenség valóban nő, és ezt figyelembe kell vennünk a szakpolitikánkban is. Meg kell, figyelembe kell vennünk, hogy mi történik a határokon túl, még akkor is, hogyha a költségvetési politikák általában nemzeti jellegűek maradnak a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm. Magdi de Vónak adom meg a szót. Köszönöm a szót, és köszönöm Tigeszen professzornak az előadást. Nos, nem is tudom, mit mondjak. Csodálom az optimizmusát, és a bátorságát az eurozóna szituációnak leírása során. Nekem az a benyomásom támadt, hogy nincsen internalizáció a nemzeti kormányzatok részéről arra vonatkozóan, hogy igenis szükség lenne a gazdaságok közötti interakció megerősítésére. Helyesen mondja, hogy az európai gazdaságról beszélünk, nem pedig európai gazdaságokról. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogyan mit tehetünk egyáltalán, annak érdekében, hogy előrelépést könyvelhessünk el végre ezen a területen. Leírta a feszültségeket a helyzetben. Mit tehetünk például az európai szemeszter keretében annak érdekében, hogy nagyobb hatással lehessünk, hogy támogathassuk és ösztönözhessük a tagállamokat, hogy megfigyeljék a spillover hatásokat is, ne csak a belső nehézségeikkel és problémáikkal foglalkozzanak. Mit ajánlana ön ezzel kapcsolatban? Köszönjük a kérdését, asszonyom. Nem tudom, hogy túl optimisták vagyunk-e a nézeteinkben. Úgy vélem, hogy nagyon közel állunk a konszenzusos véleményhez és a bizottság, által elhangz, bizottság részéről elhangzott véleményekhez is. Például az LKB véleménye is, ez is. Azt hiszem, hogy minden intézmény, és mi is osztjuk azt a nézetet, hogy fel kell, osztan, fel kell ismerni, hogy némi előrelépés már történt. Már nem vagyunk 2014-15-ben. Azóta azért már történtek előrelépések, főleg a növekedési teljesítmény területén, de egyes országokban új fázis vette kezdetét a programok területén. Spanyolország is sikertörténeté vált ezek kapcsolatban. Vannak tehát olyan jellemzők, amelyek azt érzékeltetik, hogy túlléphetünk a korábbi pessimizmusunkon. Ami részben azt hiszem, annak volt betudható, hogy alul becsültük azokat a negatív hatásokat, melyeket az óriási konszolidáció okozott. 2011 és 13 között ugyanis óriási hatások voltak. Ha visszanézzünk azokra az évekre, jól illusztrálják, úgy vélem, hogy mi romolhat el, hogyha az ember becsüli a spillover hatásokat az országok között. Nem akarom kizárólag a spillover hatásokra alapozni az érvelésemet. Úgy vélem, a legfőbb érv a fiskális politikáink összehangolása mellett az, hogy a monetáris politika csak egy bizonyos pontig elegendő. Ezt már jó ideje hangoljuk össze, és ezen idők során nagyon sokat tettünk a monetáris politika fejlesztésért, de nem lehet ez az egyetlen alap. A következő pár évben még mindig alacsonyak és stabilak lesznek a kamatok, ezért ez lesz a legjobb időszak arra, hogy átgondoljuk, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a beruházásokat az európai gazdaságokban a jelenlegi kamat szintek mellett, azon negatív spillover hatások nélkül, amelyek ezt megronthatnák. Vagyis úgy vélem, hogy a politikai mix így megfelelően néz ki, de nem gondolom azt, hogy túl optimisztikusak lennénk. Valóban a nemzeti költségvetése kérdése továbbra is problémákat vehet fel, de a költségvetés még mindig nemzeti hatáskörbe tartozik. Nem érvelhetünk csak amellett, hogy stabilabb lesz az Európai Unió harmonizációval, de valóban szükség van erre, annak érdekében, hogy pozitív hatással lehessünk az országokra. Úgy vélem, erről ennyit tudok elmondani. Köszönöm. Köszönjük. Tremóza úr, megadom a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Tikeszen professzor úr, szeretettel üdvözlöm itt az ECOM-ban. Nagyon sok érdekes jelentést ö, olvastunk már öntől. Csak egy-két kérdésem lenne. 2009-ben azt hallottuk, hogy az államadóság lesz minden buborék alapja, ami az önelemzését illeti. Az államadóságok fenntarthatósága kérdésében az eurozónában, illetve az összes EU országban. A kérdésem az, hogy a kvantitatív könnyítési program keretén belül, úgy két év múlva, lesz-e jelentős hatás a hosszú tévő elemzésre, illetve az államadóságok fenntarthatóságát illetően? Ugyanis, ha visszatérünk az előző helyzetre, 2010-11-es időszakra, amikor az államadóságok kezelését illetően nehézségeket tapasztaltunk. Ön hogy vélekedik a jövőről? Ön szerint nagy lesz a hatás erre? Hogyha a kvantitatív könnyítés lezárul két év múlva. Aztán van még egy kérdésem. Hogyan tudunk változtatni az állami költségvetések összetételén a kiadásokat illetően? Amikor a kormányok be akarnak fektetni, a véleményére lennék kíváncsi. Ön szerint európai szinten harmonizálni kell a költség előny elemzést az állami befektetések terén? Ugyanis itt például, ami az a repülőtereket illeti, és azok költségét, tudja ön is, hogy nagyon sok esetben olyan területeken építenek repülőtereket, ahol senki nem él. De aztán egyes országok például a nagysebességű vasutakba fektetnek be, de nincsenek utasok, gyönyörű autópályákat építenek, de aztán nem használja senki őket. A végső kérdésem, hogy ön szerint kellene harmonizálnunk európai szinten, hogy a, a legjobb gyakorlatokat vegyük figyelembe, például az állami beruházások terén a költség hatékonyság terén. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseit, Zemóza úr. Robini kollégámat nagyra, tiszt, nagyra értékenem. amikor azt mondta, hogy az államadóság az alapja a nagy buborékoknak. Európa esetében látjuk azt, hogy nagyon nehéz megszabadulni az államadóságtól. Azon országok esetében kicsit könnyebben ment ez, ahol nagyok voltak a magánadóságok. Spanyolországban könnyebben meg lehetett oldani a problémákat akkor, hogyha magán adóságokról volt szó. De ha ilyen szintű államadóságokról beszélünk, nem tudjuk garantálni azt, hogy nem lesz probléma, nem annyira olyan mértékben, mint 2012-ben, hogy ott volt Spanyolország példája, de hogyha a kormány kötvények, állami kötvények kohézióját egy kicsit stabilizálni tudjuk. Nem szabad elfeledkezni ezekről sem. Az Európai Központi Bank is fellépett már ezen a téren. Látjuk, hogy ez milyen ö, változékony még rövid távon is. Nagyon fontos olyan rendszerekhez nyúlni, amelyek megfelelő megoldást nyújtanak. Nyilván a beruházásnak vannak bizonyos normái. Nagyon remélem, és többen is tapasztaltuk, hogy az úgynevezett Juncker terv milyen eredményt hozott, bizonyos korlátozott állami garanciákat, amelyek aztán jó minőségű beruházásokat eredményeznek Európában. Ez nem föltétlenül jövedelmet terem. De egyértelmű, hogy ma még nagyobb szükség van a megfelelő elemzésre, mint korábban. De a bizottságon belül, az Európai Beruházási Banknál sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel, úgyhogy remélhetőleg előre lépünk majd ezen a téren is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Váriza Mátyász parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm a beszámolóját is. Azt az elképzelést támogatta, hogy az euró térségben a fiskális politika a nemzeti kormányok terület. Azt hiszem mindannyian nagyon jól tudjuk ebben a házban, hogy ez egyszerűen nem így van a gazdasági kormányzási rendszer létrehozták, és ez meghatározza a tagállamok fiskális politikáját, és nem csak a növekedési és stabilitási paktum keretén belül. A bizottság és más intézmények nem csak a fiskális politikára korlátozódnak, mindenféle politikára kiterjednek, állami politikákra, stb. stb. munkaerő, piaci politikára is beleértve. Egy-két dologra szeretnék kitérni, amelyeket emlegetett bevezetőjében. Ön azt mondta, hogy ha megfelelően használjuk a fiskális politikát, akkor hatékonyabbá tehetjük a monetárpolitikát, és nem halmozunk fel akkor államadóságot de ha nem megfelelően használjuk a fiskális politikát, egyes esetekben, ebben az esetben legalábbis én úgy látom, Számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy a szigorítási politikák rendkívüli módon aláásták a monetár politikát. Ön is említette Portugáliát, és én portugál vagyok. A Trojka intervenciós programjára például nem is utalt. Ebben az esetben kérdésem tehát önhöz a következő. Úgy tűnik, hogy az eurózónában túl régóta húzódik ez a helyzet. Két dolog a prociklikus ellentmondásos fiskális politika és a munkaerőpiaci problémák voltak ezek. Kérdésem tehát, hogy mi a véleménye ezekről, és szeretne erről néhány szót szólni. Köszönöm. Thank you, Köszönöm szépen Mátias asszony a megjegyzés, megjegyzését, bármennyire kritikus is. Különbséget kell tennünk a, olyan helyzetek között, ahol az országnak van e, programja, és illetve ahol részletesebb beavatkozásra van szükség. Um, a pénzügyi tanács esetében olyan országokat vizsgáltunk meg, ahol nem volt program. Volt, volt program, mert azok nagyon részletesek voltak, és a felügyelet is annyira részletes és beavatkozó, hogy mint például Görögország esetében. Van egy másik kategória, amin nem férünk hozzá a nemzetközi pénzügyi piacokhoz, más megállapodásokra van szükség, és azt reméljük, hogy ahogy az, ön, ahogy az önország esetében is lehetséges lesz kilépni ilyen programokból rövid időn belül. Persze nagy áldozatokat igényel, de önök megtették, és az önök kormányának azt hiszem, hogy érettségre van, A, ezt nem, nem tekinteném kudarcnak. Persze vannak határai annak, hogy milyen messze lehet elmenni, és milyen intervenciókra van szükség, ezt de egészen biztosan meg kell hagyni ezt a nemzeti önállóságot az adott országoknak. Vannak más országok, amelyek sokkal liberálisabb álláspontot fogadnak el, e, az én, én véleményem szerint néha túl liberálisakat. Az ő teljesítményük nem is annyira lenyűgöző, és a szabálykövetésük is egyre lelassult. A dön, e-, erre vonatkozó döntés én nagyon sajnálom, de nem vitatható, hogy a költségvetési politika nagyon sok, az e-, összes országnak saját hatásköre, és ezeket az országot arra próbáljuk rávenni, hogy nagyon vannak fontos átgyűrő, targyűröző hatások, amire figyelemmel kell lenni. Elmondtam, hogy nagyon kritizálom a, a tanácsban a, az, a 2011-13-ig tartozó közös konszolidációt, amely bizonyos esetekben túl messze ment? Pont azért tárgyaljuk meg ezeket a költségvetési irányokat, hogy ezeket a ciklikus jellegű visszaeséseket elkerüljük. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen.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 az intézményének első jelentését olvasva kicsit csalódott vagyok. Tulajdonképpen az Európai Adózási Testületnek függetlennek kell lenni az Európai Tanástól, de nem egészen úgy tűnik, hogy így van. Ezen kívül nincs konkrét ellenállás sem. Németországnak fel kellene használni a költségvetési mázsjait, például az állami finanszírozások vonatkozásában a nemzeti struktúrákban, ez dinamizálná a növekedést az eurozónában. A jelentésük nem szól a hiányosságokról a struktúrák területén. Például a monetáris téren, az egyes országok közötti különbségek csökkentése érdekében. Aztán, ami a tagállamok túl adósodását illeti, erről sem szólnak. Ez pedig probléma lehet a jövő generációit illetően. Ezzel kapcsolatban a következő jelentésükben, szándékukban áll különböző konkrét intézkedések megfogalmazására, hogy ne legyünk kitéve a nemzetközi piacoknak. Köszönöm. Thank you, uh, Mr. Monod. Köszönöm szépen, Mono úr. Azt hiszem, hogy függetlenek vagyunk a bizottságtól, lehet, hogy ez nem tűnik ki, a jelentésből. A 2018-as ajánlások azonban megtalálhatók benne, illetve készült egy elemzés is ennek érdekében. Nem föltétlen az a feladatunk, hogy a bizottságot kritikáljuk. kritizáljuk, hogyha egyetértünk, akkor azt is el kell mondanunk. És ebben a konkrét esetben talán erről van szó. De a titkárságunk teljesen független, mi instruáljuk, és öt tagunk van saját véleménnyel, úgyhogy semmiféle nyomás nem gyakorol ránk senki, semmilyen kollega, sem politikus, hogy nem mondjuk el az igazat, nem szabad nagyon kapcsolódnunk a bizottsághoz sem. Azt hiszem a következő jelentésben részletesen kitérünk arra, hogy az egyes országok milyen helyzetben vannak, és talán láthatjuk azt, hogy a tagállamok között mi a, hogyan alakul a helyzet, de talán eléggé összetett a helyzet, és ez lesz a gyenge pont. De nem egészen ugyanaz, mint amit a bizottsági anyagok tartalmaznak. Persze voltak más problémák is az eurozónában, a versenyképesség egyes országokban például, amit nem hiszem, hogy az IMU-val e lehet megoldani, illetve a rugalmasabb árfolyamokkal. Nyilván a makrogazdasági egyensúly terén vannak más folyamatok, amelyeket meg lehetne vizsgálni, bár van egy csomó mutató, amelyeket monitoroz a bizottság, de ez még nehezebb, mint a paktum monitorozása. Nos, amikor a makrogazdaság egyensúly felbírenéséről van szó, talán az összes többi ö, ö, kibillent egyensúlyra is koncentrálni kellene a gazdaságban de a lehető legjobban fel kellene használnunk azokat a mechanizmusokat, amelyek rendelkezésünkre állnak. Ami a külső versenyképességet illeti, nem hiszem, hogy reménytelenek voltak az országok, elég jó eredményeket értek el. Franciaország kivételével pillanatnyilag többlettel rendelkezik minden eurózónában található ország. Köszönöm. Köszönöm. Nos, ezzel mm, túljutottunk a kérdések nagy részén, már csak két percünk maradt, ezért úgy vélem, hogy ezzel lezárhatjuk ezt a megbeszélést. Úgy vélem, nagyon érdekes és gyümölcsöző is volt. Én személyesen nagyon meggyőzőnek találtam a jelenlegi helyzet összefoglalását az önök részéről, és a ciklikus helyreállásról szóló hozzászólásokat, amely ciklikus ugyan, de számos olyan komponens tartalmaz, amely megmutatja, hogy sok munkára van még szükség. Ehhez természetesen jó minőségű nemzeti szakpolitikákra van szükség, gazdasági, költségvetési politikákra, de hatékony koordinációra is nehéz a koordináció ilyen szintjét megfelelően megvalósítani. A makroekonomiai egyensúly hiányossági instrumentumok segíthetnek a jövőben, ahogy ön is mondta. Jó esetben azonban ugyanazt a negatív hatást válthatja ki, amelyről, amelyre többen, felmutat, többen rámutattak már. Ezért valóban, ahogy önök is mondták, tovább kell haladni ezen a területen. Szintén nehéz lesz a jövőbeli lépések megvalósítása, de talán a köztes lépésekkel folyamatosan javíthatjuk a helyzetet, mint ahogy azt a bizottság reflexiós dokumentuma is kimutatta. <clears throat> Szintén fontos volt hallani arról, hogy a fiskális politika néhány korlátozott, központosított eleme és a nemzeti irányvonalak, valamint a kettő harmonizálásának eszköze az a terület, amelyet jobban fel kell fedeznünk a jövőre, ösztönzőkre alapozó mechanizmusokkal, stb., amit a Juncker terv is előve, előre kívánt vetíteni. Jelenleg dolgozunk azon is, hogy a beruházások minőségét is javítsuk, ne csak a mennyiségét. A jelenlegi trialógus is erről, erről szól hiszen a beruházások kiemelten fontosak. Nem csupán az agregát költségvetési számok, hanem az összeállítás, a kiadások összeállításának minősége is. A szektorokon belül is kiemelendő kérdés ez. Vagyis egy szélsőségesen összetett és nagyon komoly kihívásokat felmutató feladat ez. Azonban elmondhatom azt, hogy a költségvetési tanács szerepe mindebben ígéretes. A segítségével megtalálhatjuk talán azt a közös alapot, amely megfelelő elemzést kínál nekünk, és helyes megközelítést mutat ezen témákkal kapcsolatban. Ezért is örülünk neki, hogy önök is csatlakoznak ehhez a különböző szereplőkből összetett, nagyon sokféle és sokszínű együttműködéshez. És örömmel működünk majd együtt a jövőben az önök tanácsával is, és örömmel fogadunk minden hozzászólást, annak érdekében, hogy demokratikusabb, átláthatóbb, hatékonyabb lépéseket tehessünk meg a gazdasági politikáink harmonizálásának területén. Köszönöm. Én is köszönöm, elnök úr. Nos, két perc szünetet adok annak érdekében, hogy felkészülhessünk a következő napi rendi pontra. So, dear colleagues, let's start our... a a hatodik On uh, the... Uh, a hatodik pontunk az első eszmecserére vonatkozik, egy új javaslatról a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogalkalmazás és a belső piac megfelelő működésének biztosítása céljából történő megerősítéséről. Amint önök is tudják, nagyon releváns dosszéról van szó. Már csak azért is, mert együttdöntési kérdésről van szó, a verseny képességgel és a fejlesztéssel, amelynek önmagában is örülünk, hiszen egy nagyon érzékeny és nagyon jelentős témakörrel foglalkozik, és a problémák is jelentősek, melyeket jelképez. Az előadó Schwabe úr. Ahogy önök is tudják, tartottunk már egy szemináriumot is ezen kérdéskörben. Örömmel értesítem önöket, hogy a tanácsi munkabizottság már elkezdte a jogalkotási javaslat kidolgozását a máltai elnökség alatt, és a jelenlegi észt elnökség égisze alatt folytatja a munkát. Előadó úr, megadom önnek a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, kedves kollégák, örülök neki, hogy ma lehetőségünk van elsőként eszmecserét folytatni ezen javaslatról, amely az Európai Versenyképességi Hálózatról is szól. Ahogyan az elnök is elmondta, egy nagyon fontos továbbfejlesztésről van szó, egy olyan központi eh, kérdéssel kapcsolatban, amelyről az Európai Unió központjában van szó. A javaslat, melyel a bizottság most előállt, két dolgot mutat. Az, hogy a biztos, bizottságnak komoly bizalma van ezen parlamentben, hiszen ez a második javaslat a versenyképességi területen, amely a parlamenttel együtt megy végbe. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik árnyék előadóként és támogatóként is elősegítették a munkámat, és bizalmukkal megtiszteltek. Emellett azt is mutatja a bizottság ezen bizalma, hogy ezen területen valóban szükség van továbbfejlesztésre ezen a területen, és ez a terület alkalmas is a fejlesztésre. Olyan európai kompetenciákról van szó, ahol valószínűleg a legnagyobb kom- potenciált valósíthatjuk meg a végrehajtási hatáskörökön belül, azon kívül egy nagyon rugalmas eszközre van szükségünk. Ilyen esetekben mindig felmerül az a dilemma, hogy egyrészt jogbiztonságot kell nyújtanunk az érintetteknek, azonban emellett rugalmasságot nyújtani a bizottságnak. És hogy ezt hogyan tudjuk a legjobban megvalósítani, ez áll a vita középpontjában, amelyet a következő hónapokban lefolytatunk majd. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a bizottság ezen intézkedéseket nem, éle, nem érinti, csupán a versenyképességi jog 101 és 102-es cikkéről van szó, mely a tagállamokra vonatkozik. Azonban az egyértelmű, hogy vannak átfedési területek a tagállami hatóságok általi európai jog végrehajtása kérdésében és ezt fontos az Európai Bizottsággal sikeresen végrehajtani. Egyrészt minél nagyobb egységességet kell végrehajtanunk a jogalkalmazás területén, ugyanakkor a nemzeti hatóságoknak megfelelő játékteret is kell adnunk, ahhoz, hogy a feladatukat a saját nemzeti kereteik között a lehető legjobban zöggenőmentesen végezhessék a jövőben is. az európai versenyképességi jogok hatékony végrehajtása a nemzeti szinten egy még jobban és tisztességesebben működő belső piachoz vezethet, amely az európai gazdaságnak és a vállalatoknak is előnyöket hozhat, és a közös minimális standardek a tagállamok között nem hogy leépítenék az együttműködést, hanem hogy elő, nem, éppen hogy elősegítik azt az engedékenységi gyakorlattal. Mindenképpen örvendünk a fejleményeknek, azonban vannak néhány, van néhány kérdés, amelyek kapcsolatban még a parlamenten belül is foglalkozunk kell. Az első ilyen pont, amely fontos, az, hogy az irányelv javaslat harmadik pontjában csupán említeni kell az Európai Alapjogi Kartát, és hivatkoznunk kell a nemzeti versenyképességi hatóságok működésére. Ez viszonylag egyszerű, hiszen az Európai Alapjogi Karta már működik, tehát elvileg mindenkinek egyértelmű kell, hogy legyen, hogy miért hivatkozunk erre. És hogy milyen hatása van ennek a verseny területén, ezt is ki kell domborítanunk, anélkül, hogy a nemzeti hatáskörben nagyon erősen be kellene, be, bele kellene nyúlnunk. Talán a legérdemesebb úgynevezett bevált gyakorlatokat, központi pontokat és gyakorlatokat belefogalmazni, amelyeket felvehetünk közös gyakorlatnak. Hasonló a kérdés azon ponttal kapcsolatban, hogy ezek a jelentős követelmények minden eljárásra vonatkoznak-e, és más eljárásokra is vonatkoznak-e. Minden esetre számos kérdés van még az eljárások hatásaival kapcsolatban. A másik kérdés az információ követelmény a 8-as pontban. Itt fontos az, hogy a vállalatoknak információs fellebezési joguk van annak érdekében, hogy ne kelljen saját magukat negatív helyzetbe hozni. Itt egyensúlyt kell találnunk a hatékony jogalkotás között és az alapvető jogállami elvek betartása között, amelyeket az alapjogi karta is megvalósít. Érdekes kérdés az is, hogy a bizottság a legújabb döntéseivel kapcsolatban a digitális belső piac keretében vitát indított arról is, hogy nem lenne érdemes egységes intézkedéseket használni. A jelenlegi javaslatban az ilyen intézkedések, jelenlegi intézkedések a nemzeti jogalkotások területére is vonatkoztatják a kötelezettségeket, azonban ezen a területen a bizottságnak nincsen lehetősége az eljárásban közvetlenül részt vennie. Ezért érdekes ezt megvizsgálni azt, hogy a két eh, szintet, eh, az európai és a nemzeti szintet hogyan tudjuk egymással összekötni. Harmadik fő kérdés, azok a jelentős eljárási követelmények, melyeket itt eh, felsorolunk, kiterjednek-e az úgynevezett kötelezettségvállalásokra, a commitmentekre, és milyen kapcsolatot tudunk felállítani a kartel szabályokkal kapcsolatban. Ugyanis fontos az, hogy a jogi normák ezen minimális sztenderdjei megfelelően bekerüljenek a közös harmonizációban. A pénzbírságok is fontos kérdést vetnek fel, ugyanis ezzel kapcsolatban felmerült az, hogy a tagállamok 10%-os küszöböt vezessenek be. Azonban miért ne tudnánk ezt bevezetni európai szinten, közösen az összes tagállamra vonatkozóan. Úgy véljük, hogy ez fontos egységesítés lenne ezen a területen, amelyet legalább meg kellene vizsgálnunk. Emellett felmerül ez a, ebben a kérdésben az a kérdés is, hogy itt nem lenne érdemes a globális forgalmat venni ezen 10% alapjának. Ezzel kapcsolatban is hallottunk már érdekes hozzászólásokat az érdekelt felektől, amelyeket részletesen meg kellene vitatnunk. Végül pedig a négyes ponttal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a kártérítési irányelv 18. cikkére is hivatkozhatunk-e itt, hogy a jogsértéseknél a áldozatok kártérítését hogyan szervezhetnénk meg, ugyanis a javasolt megoldás talán a leggyorsabb és a legbiztosabb lenne az érintettek és a piac számára is. Tehát ezzel a ponttal kapcsolatban is érdemes beszélnünk. Az engedékenység területén kiegyensúlyozottnak tartjuk a javaslatot, Azonban foglalkoznunk kell még azzal a kérdés, hogy hozan biztosíthatjuk azt, hogyha engedékenységi kérelem érkezik be például a bizottsághoz, a bizottság ezzel kapcsolatban nem vállalja hatáskört, tehát ebben az esetben ez az információ hogyan kezelhető, hogyan adható át a nemzeti versenyhatóságoknak jogbiztonsággal. Hogy nyitunk-e ehhez egy egyablakos ügyintézést, és hogyan egyesítjük, egységesítjük ezzel kapcsolatban az eljárásokat. Úgy vélem, hogy ezzel kapcsolatban a jelentés már megfelelő módszereket javasol. Felhívná a figyelmet még, hogy a módosítók benyújtása június 18, és októberig eh, október 22-ig nyújtatóak be a végső módosítók, ugyanis decemberben szeretnénk majd szavazni ezen javaslatról. Remélhetőleg már az ész elnökség alatt eljutunk ezen dosszié lezárásáig. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az időrendet is elmondta, nagyívű, de realista elképzelések ezek. Először az árnyék előadó, Szanyi úr parancsoljon. Uh, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. És szeretném az előadónak is megköszönni nagyon kimerítő uh, témakezelést, és gratulálok neki azért, hogy uh, szem előtt a fontos módosítókat. Ahogy emlékszünk erre a hábban, házban, januárban a versenyről szóló jelentést, amelyet én készítettem el, e, Szeretnénk megerősíteni a nemzeti versenyhatóságokat azért, hogy minden lehetőséget kiaknázzunk az európai együttműködésre. Mi, mármint a szocialisták, és én magam is árnyékelőadóként, e, frakcióm nevében nagyon nagy örömmel várjuk az e, előadó első vázlatát. Nagyon örülök annak, hogy a biztos nyitottan fordult a parlament kérdése felé, amelyel megerősíteni kívánjuk a nemzeti versenyhatóságokat, és biztos, biztos vagyok abban, hogy a, az intézmények e, e, álláspontja sokkal közelebb van egymáshoz ebben a kérdésben, mint egyéb kérdésekben. Most azonban szeretnék három kérdést kiemelni, azért, hogy az előadónak, előadónak azt javasoljam, hogy ezt illesze bele az első vázlatába, első jelentésbe. Az első a szocialisták és demokraták számára nagyon fontos kérdés, és ez pedig a, független, a vezetőség függetlensége. Ez egy nagyon alapvető kérdés. El kell mondanunk, hogy a, veze, a nemzeti versenyhatóságok vezetőségének függ, függ, függetlenségét minden tagállamban garantálni kell. Például a vezető kinevezetése, kinevezése nem alapulhat politikai megfontolásokon, hanem kizárólag szakmai szempontokon. Másfelől szeretném hangsúlyozni azt, hogy a nemzeti versenyhatóságok megerősítése a megfelelő pénzügyi eszközökhöz kapcsolódjon. A versenyhatóságok finanszírozása nem nyugodhat a, bér, a bírságok kivetésén. Vannak jó, jó gyakorlatok egyes tagállamokban, amelyeket felhasználhatunk, példaként is. Ami a finanszírozást illeti, szeretném hozzátenni, hogy a nemzeti versenyhatóságok és a DG Competition feladata nem csak az ellenőrző mechanizmus biztosítása, hanem a, a vállalatok szolgálata is. És ez egy garancia számukra, hogy megfelelő versenykörnyezetben működhetnek ahol senki nem élhet vissza a versenyszabályokkal következmények nélkül, és végül elnök úr, előadó úr, szeretném aláhúzni a harmonizáció szükség, szükségességét a korrupció elleni harcban, valamint a közérdekű bejelentők védelmében. Ezt kiemeltem a jelentéstervezetemben. Ezekkel a kiegészítésekkel és azon a rengeteg kérdésen alapulva, amelyet az előadó most bemutatott, azt gondolom, hogy egy sokkal kerekebb jelentést tudunk elérni. Köszönöm szépen a munkáját. Thank you. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Starvati úr következik. Ja, die ECR-Fraktion sieht... Köszönöm a szót. Az EKR frakció elismeri az bizottság munkájának szükségességét, főként a versenyarbitrás leküzdéséről van szó, vagyis arról, hogy ne tudjon egy vállalat megtalálni a legjobb helyet arra, hogy kartelt állítson fel. Ehhez az irányelv javaslat megfelelően néz ki. A minimum standardok pont jó eszközök lehetnek arra, hogy a versenyhatóságok hatékonyságát növelje a különböző tagállamok közötti különbségekkel figyelembe véve lehetőséget ad az egyes tagállamoknak a saját tradícióinak betartásukra, ezért a szubszidiaritást is teljesíti. Az arányosság szintén teljesíti a javaslat visszafogottsága. Ami ezeknek kifejezetten fontos, a kartel jogok problémáit és megsértését a tagállamok maguk intézhetik. Például ilyen kartelleket találtunk a vasútársaságnál saját országunkban. Az EKR számára szintén fontosak ezek a kérdések. Egy OECD tanulmány szerint a vállalatok mintegy 60%-a úgy érzi, hogy a rendelet nem megfelelő végrehajtása problémákat okozhat, ezért az AKR mindenképpen támogatja az egyenlő tisztességes versenyfeltételeket. Örülünk annak, hogy az Európai Parlamentet más jogalkotási területeken is bevonják a munkába. Támogatjuk a bizottságokat abban, a bizottságot abban, hogy az ilyen verseny arbitrást megelőzhessék, egységes engedékenységi programokat és minimum standardeket hozzanak létre, ugyanis úgy véljük, hogy ezek elősegítik a versenyhatóságok versenyképességét, hatékonyságát, de nem szeretnék további bürokráciát utalni az Európai Unióra. Thank you. Köszönöm szépen. Jacek úr, parancsoljon, Alde. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. fair competition is of course a fair verseny biztosítása alapvetően fontos a belső piac megfelelő működéséhez. Úgyhogy meg kell próbálnunk a nemzeti hatóságokat hatékonyabb eszközökkel felruházni, hogy megfelelően alkalmazzák az EU-s szabályokat ezen a téren. Ami az áldét illeti, egy-két gondolatot emelnénk ki, E, ezek közül már el is hangzott egy pár, például a szankciók vonatkozásában úgy gondoljuk, hogy ezeknek hatékonyaknak kell lenniük, és el kell rettentenie a vállalatokat attól, hogy megsértsék a szabályokat. A büntetéseknek arányosaknak, harmonizáltaknak kell lenniük itt az Európai Unióban. Ugyanakkor a cég méretéhez mértnek kell lennie, hogy figyelembe vegyük a KKV-k sajátosságait. Ami a szankciókat illeti, a kifizetés kikényszerítése alapvetően fontos, itt talán erőteljes rendelkezésre volna szükség. Információcsere a nemzeti hatóságok, illetve a bizottság között, illetve maguk között az egyes nemzeti illetékes hatóságok között is alapvetően fontos. Meg kell mindent tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a nemzeti illetékes versenyhatóságok függetlenségét, és meg kell valamilyen módon erősíteni a tényfeltáró tevékenységi lehetőségüket. Végül pedig, ami a, az emberi forrásokat illeti, a bizottság természetesen nem végezheti el minden egyes versenyhatóság feladatát az egyes tagállamokban, megfelelő emberi forrásokra van szükségük az egyes versenyhatóságoknak. Elnök úr, meg vagyok győződve arról, hogy az előadóval és az árnyékjelentéskészítőkkel olyan jelentéstervezetet tudunk majd megfogalmazni, amelyen megoldjuk ezeket a problémákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. López Bermejo is not present, so... Uh... nincs itt. Zöldek. Igen, köszönöm szépen. Elsőként Michel Raymond üdvözletét is szeretném átadni, aki a kollégával együtt működött, és fog a jövőben is még működni. Sajnálatos, hogy nincsenek itt a balok, de a verseny az egy nagyon régi kapitalista alapvetés, ezért számukra talán egy kicsit gyanús. Michel Raymond nevében csupán néhány hozzászólásom lenne. A zöldek nevében egyértelműen támogatjuk a javaslatot a bizottság részéről, úgy véljük, hogy jó minőségű, jó színvonalú, ahogyan kollégánk is mondta, és megfelel azon, azon elveinknek és a tapasztalatainknak, amelyet például a pénzmosás területén összegyűjtöttünk. Olyan független hatóságokról van szükség, akik nemzeti szinten, de az európai elvek alapján működnek, betartják a függetlenség és a hatáskörök felosztásának elveit. Ezért is fontos, hogy a versenyhatóságoknál is felhívjuk a figyelmet ezen dokumentumban ezekre az elvekre. Olyan témákkal is foglalkozunk el, mint az érdek különbségek, illetve a közérdek és a magánérdek közötti kapcsolat. Ezen a területen is megvannak a megfelelő szabályozások. Nemzeti szinten, ugyanúgy, mint Brüsszelben sem engedélyezhetjük azt, ami a versenyképességi főigazgatósában lehetséges, mondjuk hatáskörük van egy adott esetben, azonban a privát mandátumokkal ezt a későbbiekben befolyásolhatják, és előfordulhat, hogy pont, abban az eset, pont azon az eseten nem dolgozhatnak, hogy egy másik főigazgatóság színei alatt kell, hogy foglalkozzanak vele. És később elvállalnak mondjuk egy eh, kényelmesebb munkát, és mégis visszaállnak az MV főigazgatóság alá ez a fajta hozzáállás rombolja a bizalmat a közintézményekben, ez Brüsszelben is be kell fejeznünk, és nemzeti szinten sem működhet. Fontos az, hogy minden versenyhatóságnak megadjuk a lehetőséget, hogy közigazgatási bírságot kiszabjanak. Ez mindenképpen pozitív lépés lenne. Számunkra az is döntő fontosságú, hogy az egyes bírságokra vonatkozó felelősség mindig a teljes vállalatra vonatkozik. Több szereplőtől hallottam, hogy szeretnék elérni azt, hogy az anyavállalatot leányvállalatokkal lefedjék, és ezzel a bírságokat is elhárítsák, ez azonban mindenképpen negatív gyakorlat. Nagyon fontos ezért, hogy az engedékenységi programokat is a megfelelően alakítsák ki. Előre örülünk a közös munkának, és engedjenek meg még egy személyes hozzászólást, amelyet nem egyeztettem Michellel. Úgy vélem, Schwab úr nagyon fontos tradíciót kell megvédenie, ugyanis a CDU-CSU Németországban, ha úgy mondhatom, az Oiken és mások jog, jog utódja. Ezért nagyon is érdeklődöm az iránt, hogy hogyan fogják pontosan, hogyan fognak hivatkozni a jog, az alapjogokra, és hogyan fogják bevezetni a vállalatok információ nyújtásának elutasítását. Úgy vélem, hogy erre a magánembereknek lehetőséget kell adni, de az intézményeknek nem tehetjük meg. Ugyanis a szervezeteknek felelniük kell a hibás magatartásért. És ezért nem tudom, hogy pontosan hogyan alakíthatjuk ki ezt a fajta megtagadási eljárást az adat nyilván, nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. A jogállami alapvetések, amelyek az alapjogi kartában is megjelennek, és a kartel ellenes intézkedések egyeztetése kiemelten fontos lesz. Hogyha ezt az egyensúlyt megzavarjuk, azt a továbbiakban is megfelelően kell újból kialakítanunk, ugyanis ezen a területen nagyon kell vigyáznunk az alapjogok sérülésére, de emellett a parlamentnek a verseny fenntartását is folyamatosan figyelemmel kell követnie. Köszönöm. Thank you. I didn't see Barbara Kappel or other groups. Köszönöm szépen, nem, nem látom Barbara Kappelt és a többi frakció képviselőit. Krista Kaysen, a versenyfőigazgatóság igazgatója, önni a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak a nagyon alapos gondolkodást és érdekes véleményeket javaslatunkkal kapcsolatban, mert nagyon fontos bevonni ebbe az Európai Parlamentet, ezért nagyon örülünk az ECON eh, szakbizottság vezető szerepének. A versenyhatóságok eh, alapvető partnerei voltak az, Euró, az Euró, Európai Unió versenyhatóságának az elmúlt tíz évben, de mindannyian többet tehetnénk, hogyha megfelelő forrásaink lennének. Pont ezért készült a javaslat eh, a négy építőkővel, a függetlenséggel és a forrásokkal, és az engedékenység javaslatával örömmel hallottuk, hogy eh, egyetértés van abban, hogy nagyon fontos a javaslat, amelyel a nemzeti szinten meg lehet erősíteni a versenyszabályok betartatását, és azért, hogy a, a versenyhatóságok rendelkezeknek azok a minimum garanciákkal, amelyekkel ön, önálló döntést hozhatnak, és a szabályszegéseket leállíthatják és szankcionálhatják. Nagyon kíváncsiak vagyunk az önök véleményére, szeretnénk azt megérteni, de nem szeretnénk befolyásolni a bizottság álláspontását. Vannak azonban fontos kérdések, amelyeket önök szóba hoztak, és amelyre, amelyeket szeretnék kiemelni. Elsősorban a függetlenségét, amelyet említettek. A versenyhatóságok függetlensége az előfeltétele a hatékony munkának. A rendelkezés nem nem tartalmaz rendelkezéseket a függetlenségek biztosítékairól, és közvetlenül nem akarja befolyásolni a magán vagy köztestületek függetlenségét, bár a versenyhatóságokat függetlenként hozták létre. A múltban azt láttuk, hogy egyes versenyhatóságokat megtámadták az ő függetlenségüket, és hozzánk fordultak, de nem volt nekünk jog, jogalapunk, amelyre alapulva választ adhatunk volna. Reméljük, hogy ez a javaslat ezt helyre teszi kiegyenlített megközelítést szeretnénk elfogadni minimális garanciákkal, de nem akarunk túl előírólag sem lenni de feljegyeztük mindazokat a javaslatokat, amelyeket, amelyekkel önök tovább akarják ezt erősíteni. Ami a, védelmi, a vállalatok védelkezési jogát is figyelembe kell tartani, és nagyon egyetemű üzenetet közvetítünk. Másfelől azonban egyensúlyt kell teremteni egyrésztről a nemzeti ható, versenyhatóságok hatékonysága, másfelől a megfelelő biztosítékok között, amelyen hatalmukat gyakorolhatják. Nagyon fontos, hogy ezt ne borítsuk fel, mert hogyha valamit nagyon részletesen előírunk, akkor gyakorlatilag beleavatkozunk a tagállamok jogi szokásaiba, vagy még ennél is rosszabb a nemzeti versenyhatósági vizsgálatokba, amely nem szolgálná céljainkat. Ezért hivatkozunk az e, uniós jogok általános elveire és az alapvető jogokra, amely nagyon egyértelmű üzenet, és amely jogi lehetőséget teremt arra, hogyha a hatalommal visszaélnek, akkor felesen lépni. Nagyon fontos eleme a rendelkezésnek az engedékenység. Ezt szeretném megadni a vállalatoknak, és a javaslat ehhez megfelelő jogi biztonságot akar teremteni, akkor, amikor titkos karterekről valaki mosni akarja kezeit. A különféle E, az európai engedékenységi programok eltérése miatt azt szeretnénk biztosítani először is, hogy minden tagállamban legyen ilyen engedékenységi program, amely lehetővé teszi, hogy a versenyhatóságok e, e, mentességet és büntetés csökkentést nyújthatnak az illető tagállamoknak, és hogy ugyanezek a szabályok vonatkoznak minden tagállamban. Itt is szeretnénk egyensúlyt fenntartani a tagállamok és a cégek között az engedékenység um, alkalmazásában és az eset, esetek kihelyezésében. Nem szabad fel, eh, felrúgni a jelenlegi eh, esetkihelyezési eh, szabályokat, mert ezek már tíz éve nagyon jól működnek, és a jelenlegi rugalmasságot szeretnénk továbbra is fenntartani, aminek mindenki nagyon örül. Ami a büntetéseket illeti, azt mondták önök, hogy ezek elretentő erővel búznak, és a versenyhatóságoknak kell ezt tudni begyűjteni, ezért rendelkezünk arról, hogy e, az anyavállalatok e, e, büntetésére vonatkozóan ez az egyik sarokköve a javaslatnak. Befejezésképpen szeretném elmondani, hogy ez egy olyan javaslat, amely nagyon fontos a belső piacok működése szempontjából, hiszen eh, a versenyszabályokat eh, biztosítja. A partnerek szem, eh, tekintetében nagyon örülünk azoknak a javaslatoknak, amelyekkel erősítjük a javaslatot. Önökre számítunk, és um, tudjuk, hogy jól és gyorsan szeretnék ezt elérni. Ennek nagyon örülünk, és köszönjük az önök munkáját. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy be tudjuk majd tartani a határidőket. Parancsoljon az előadó a végszó jován. Köszönöm, röviden. Köszönöm, elnök úr. Hogyha azt mondja, hogy röviden szóljak, akkor nem térnék ki részletesen a kollégák által említettekre, csak szeretnék köszönetet mondani a, az együttműködési szellemét. Kigelt úrnak pedig gratulálnék kollégánk születésnapja alkalmából, remélem, vagyis gondolom ezért nincs itt most. A legfőbb kérdésekről több oldalról beszéltek. Az a legfontosabb, hogy megfelelő egyensúlyt megteremtsük. Még Gégölt úr is hangsúlyozta, hogy a jogállamiságot kell elsősorban tiszteletbe tartani, ezt kell elérnünk, ugyanakkor megfelelő rugalmasságot biztosítva. Kaiser úr említette, hogy a javaslat nagyon jó, de azért lesz vita a parlamenten belül, és lehet, hogy lesznek változtatások is, mert lehet, hogy még így is tudunk javítani rajta. A kérdés az, hogy a már létező területekkel mit tudunk tenni idővel. A lényeg az, hogy ami a független forrásokat illeti, illetve az fúziók ellenőrzését, úgy jöjjenek ezek létre, hogy a már jó működő rendszereket ne tegyék tönkre hogy megőrizzük a jól működő rendszereket, de ugyanakkor a hibákat javítsuk ki. Nagyon nehéz ezt az egyensúlyt megteremteni. Aztán a szociális piacgazdaság, ez nagyon fontos javaslat. Gigald úr, remélem ezt figyelembe veszi majd. Szabadi urat is beveszem ide, lehet, hogy más a véleménye, de folytassuk ezt a gyümölcsöző eszmecserét, Remélem sikerül az időpontokat betartanunk, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a bizottság továbbra is nagyon jó álláspontját alakít ki a nemzeti ö, tagállami hatóságokkal együtt, stb. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék az időpontokra. Elnézést, rossz papír van előttem. Október 9-e módosító tervezet, október 10, november 20, szavazás december 4-én. Köszönöm, jön a következő napi rendi pont, a hetes. Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Markus Ferber az előadó. Parancsoljon! Ja, vielen Dank, Köszönöm a szót, elnök úr! Tudom, hogy a költségvetés nem a legizgalmasabb téma itt az ECON keretében, mindig az elnökségnél marad, akkor az elnök sem akarja megcsinálni, megkapja az első képviselő, és a többi, és a többi, mindig tovább adjuk. Vannak azonban néhány van azonban néhány pont a következő évre vonatkozóan. Az Európai Bankhatóság, az értékpapír felügyelet és a EFÁK intézményeinek számaival kapcsolatban. Ezek az intézmények nagyon fontos felügyeleti és koordinációs funkciót viselnek. Mind a három intézménnyel beszéltem, örülök, hogy mindannyian adtak nekem időpontot a vitához. Figyelembe vettük a kérdéseiket a költségvetés kialakításában, ugyanis mindannyiukat nagyon érdekelte, hogy hogyan alakítjuk ki a jövőben a számokat. Egyesítettem az EOPA terveket az a hatóságokkal, amelyek megfelelően egy megfelelően igazodnak a következő évek terveihez, ami azt jelenti, hogy 120 teljes munkahelyet tűztünk ki egymás, tűztünk ki magunk elé. Ez egyébként több, mint a korábbi terben szerepeltetett. Például számos IT projekthez van szükség, enne, e, e, IT projekthez van szükség ezekre az álláshelyekre, és ezekből egy listát is kaptam és létrehoztam. Köszönöm szépen a kollégák segítségét. Az ESMA 156-os, 156 munkahelyjel, 7 munkahelyel kevesebbet jelentett be, mint a korábbi tervekben. Ennek az az oka, hogy a finanszírozási rendelet alapján a nemzeti felügyeleti hatóságok nem voltak készek további pénzt biztosítani ezen funkciókra. Ebből azt a következtetést vonatjuk le, hogy az ilyen szűkös időkben egyre fontosabb, hogy az európai felügyeleti hatóságok csak azokat a feladatokat vállalják magukra, amelyekre mandátumuk van, és emellett az alapvető kérdéseket is fel kell tenni a három ügynökség funkcióival kapcsolatban. Valóban szükség van számos felülvizsgálatra, azonban úgy alakítottuk ki, hogy úgy, úgy vettük észre, hogy a legérdemesebb út az lenne, hogyha a piaci részvevők legalább az ügynökségek eh, egy részének finanszírozását átvennék. Ezen területen egyre közelebb kerülünk egymáshoz, még akkor is, hogyha a költségvetési eljárás keretében nem tudjuk megoldani. Végül pedig egy szó a Brexitről. Mindhárom ügynökség ügynökséget érinti a Brexit hatása ilyen vagy olyan formában, hiszen az Európai finanszírozási piacokra is komoly kihatása van ennek. Ezért fontos, hogy ezen témában is megfelelő erőforrásokat, embereket, IT kapacitást biztosítsunk a kérdéseknek. A bankfelügyeletnél azon különleges szituációval kell figyelembe, kell, kell figyelembe vennünk, hogy ennek a központja nem maradhat Londonban a Brexit után. Ez újabb költségeket okoz. A kérdés az, hogy ezeket a költségeket hogyan alakítjuk ki, és hogyan kirehárítjuk. Ezzel kapcsolatban a felelősséget szeretném felmutatni a parlamentnek. A britek okozták ezt a változást, ezért valószínű, hogy ezeket a költségeket az, Európai, az Egyesült Királyság felelősségével kapcsolatban kell figyelembe venni. Az európai felügyeleti struktúrákat is át kell gondolni, azonban a költségeken nem szabad takarékoskodni azon a helyeken, ahol ezt nem szabad megtennünk fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy az ESMA Párizsban négyzetméterenként 25 eurót fizet négyzetméterenként a működésért, Frankfurtban 29 euró ez az ár, ez még mindig kiválóan néz ki, azonban fontos, hogy a különböző helyek billeti árainak egységet is figyelnünk kell. Hogyha az ESMA áraira orientálnánk az összes kiadásunkat, akkor az a már komoly megtakarítást érhetnénk el. Nos, ennyit szerettem volna mondani előadóként, azonban ebben a pillanatban kaptam az információt, hogy a következőkben vezetem is előként a az ülést. Örömmel adom meg most Oliver Dixonnak, az árnyék előadónak a szót. Szeretném megköszönni a rövid előadást. Előadóként szeretném a, hangsúlyozni a felügyeleti, bizottság, felügyeleti szervek eh, feladatát, ezért Eh, mert meg kell jelenni az előadás jelentésben. Az előző eh, ellenőrző szervezetek feladata az, hogy eh, az Európai Uniós szabályokat megfelelően alkalmazzák, és ezek segítik elő az Európai Unió stabilitását, és azért, hogy elősegítsék a jobban integrált pénzügyi piacokat azért egyidejileg azzal, hogy a fogyasztói jogokat is védik. Szeretném hangsúlyozni ennek a fontosságát, elő kell segíteni ezeket a feladatokat, amelyeket az Európai Parlamentnek és a tanácsnak ki, kiadtak. Fenne a tendencia arra, hogy a technikai standardok mandátumát vissza, visszafele fordítják, és hihetőbb a hatóságoknak megfelelően kell ehm, alkalmazni mandátumokat. Az EBA-nak van eh, átköltöztetése Londonban nagyon fontos kérdés, és ennek extra költségeit, amely ebből eh, eh, erednek, ennek ezt Nagy-Britanniának kell kifizetnie, egy, teljesen semmi más nem lehet elfogadni. Az aláírt egyezményeket be kell tartani, ez egyértelmű, és remélem, hogy jó együttműködés fog zajlani, és jó eredményt fogunk elérni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, Köszönjük a hozzászólást, Oli. Zekár részéről Stabadi professzor kapja meg a szót Louis úr helyett. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak ezt a javaslattervezetet az egár el, árnyék előadója nevében beszélek, aki nem lehetett itt. És örömmel mondhatom, hogy egyetértünk az előadó által felvetett ötletek legtöbbével. Különösen kiemelem itt a strukturális reformok szükségességét a fiskális politikák területén. Emellett örömmel üdvözöljük az, az ügynökségek feladatának áthelyezését, amely megfelelőnek tűnik, ugyanis ezek a feladatok egyre inkább elmozdulnak a jogalkotásról a felügyelet irányába felügyelet irányába, ennek megfelelően kell átalakítanunk a költségvetést is. Végül pedig örömmel üdvözöljük, hogy megemlítette e, a kalibrált díjak bevezetését, amelyek felválthatnák a nemzeti hozzájárulásokat a hatóságok részéről. Nem tűnik megfelelő ötletnek az, hogy teljes egészében a hatóságok finanszírozására bírjuk, bízunk ezt a kérdést. A teljesség érdekében szeretnénk hozzáadni pár gondolatot az ügynökségek költségvetési kihasználására vonatkozóan. Az EDH beolvasztásával kapcsolatban egy más megközelítést szeretnék javasolni, mint amit az előadó felvetett ahelyett, hogy az ügynökségek egybeolvasztására hivatkoznánk, amely nagyon politikai jellegű döntés lenne, talán okosabb lenne, hogyha egy hivatkozást szúrnánk be itt a hatékonyság követelményére, amely központi kritérium lenne a döntéshozatali eljárásban, az EBH áthelyezése témakörében, és megfelelő értelmezési értelmezési eh, lehetőséget adna minden érintett számára. Köszönjük a munkát és ezt a javaslatot. Köszönjük szépen, és Sandra Lunst is üdvözöljük. Úgy látom, hogy nem egy liberális pártbelit eh, látok, de úgy látom, hogy ő nem szólal fel a kollégája nevében. Elnézést kérek. Akkor a GUI részéről Miguelnek adom meg a szót. Bon dia. Bon. Jó napot kívánok! Elolvastuk a jelentést, és számos nagyon fontos kérdést vet fel. Nem tagadjuk az ügynökség fontosságát, azt kell elérnünk, hogy megfelelő forrásokkal el tudják végezni a feladataikat megfelelően. Ami a finanszírozásokat illeti, kétségekkel viseltettünk, elfogadjuk a jelenlegi finanszírozás elveit, azonban a hatóságok függetlensége fontos, hiszen ezek köztestületek, és semmilyen körülmények alatt nem kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy túlszaivá válnak annak a feladatnak, amit el kell végezniük felügyeletben. Ez tehát egy alapvető kérdés számunkra. Ami pedig a költségvetés egészét életi, bár van egy külön fejezet, ami ezzel foglalkozik, szerintem nem lenne helyes, hogyha nem mondanánk el a véleményünket szakbizottságként. Kritikusan fordulhatunk eh, a költségvetés felé, hiszen ez a költségvetés sokkal kisebb, és akkor, amikor a beruházásokat befagyasztották, és eh, újra kell indítanunk a gazdaságokat, mindannyian erre várunk, és ezt reméljük. Szeretnénk kedvező gazdasági környezetet teremteni, Eh, hogyha minden hitünket a Juncker terve fest, eh, fektetjük, az, annak összes problémájával együtt, azt kontextusba kell helyezni a kohéziós politikával, amelyet folyton megkurtítanak, és az, eh, amelynek nem sikerül leslassítani az egyes, a legszegényebb és leggazdagabb régiók közti eltérést. Ez, a, ez tehát a teljes kontextus. Az Európa szélén található leg, legszegényebb országok bajban vannak, és nekik, számom, nekik nehéz részt, részt a gazdasági unióban. Ezért azt gondolom, hogy makrogazdasági szempontból is szükség van arra, hogy erőteljesebb költségvetést teremtsünk, amely jobban hozzájárul a beruházásokkal, és számos problémát megold, amely továbbra is alás az e-, európai gazdaság egységességét. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, és a zöldök e-, nevében Gigodónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden általában megfelel nekünk a költségvetés javaslat, és az előadó munkája is. Ezért szeretném elköszönetemet kifejezni az értékes adatokért. Például a lakbérek különbségét meg kéne említeni, amely, amelyben jelentős különbségek tapasztalhatók. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy az a jó hagyomány, hogy a költségvetésről ajtott véleményt és a költségvetés vitáját nem keverjük össze, mert különben nem jutunk sehova, se, sehova sem. Ez vonatkozik a plenárisra és a Költségvetési Bizottságra, és ők nagyon sok véleményük van az EU költségvetésnek szerkezetéről, de ez minket nem segít meg itt, mert nagyon hosszú lenne a vita. Ezen kívül Szeretném elmondani, hogy a szak, gazdasági szakbizottsági munkák része az Eurostat, és nemrégiben fogadtunk el jogszabályt ebben a tekintetben, arra várunk, hogy ezt megszavazzák a plenárisban, de mivel azóta meglátogattam az, az Eurostat luxemburgi irodáját, és az új vezetőségnek elmondtam, hogy miért nem működik a honlapjuk, ebben egyetértettek, és elmondták, hogy az adatok felhasználása nagyon nehéz. Megígérték, hogy ezt majd kiavítják. Az előadó nyilván emlékszik arra, hogy ezzel az Eurostattal folytatott vita az ő adataik használatahatóságáról már nagyon régi, nagyon sok pénzt költünk arra, de az állampolgár nagyon nehezen használja fel ezeket az adatokat. Az új vezetőség tehát megér, megígérte, hogy ezt helyre rakja, ezért most ezzel kapcsolatos módosítókat nem nyújtunk be, ahogy ezt tettük a múltban, eh, hogy kényszerítsük az Eurostatot, mert eh, elkötelezettnek tűnnek, hogy ez amúgy is megteszik. Ami pedig az Európai Felügyeleti Hatóságot illeti, azt gondolom, hogy eh, ezeknek is több forrás kéne kapjuk, kéne fordítaniuk a fogyasztóvédelembe, amely nagyon megfelelne az ő feladatuknak, és hogyha összehasonlítjuk azt, hogy Európában és Egyesült Államokban mi történik, vagy akár az Egyesült Királyságban, akkor láthatjuk, hogy sokkal többet tehetünk még. Nem jöttünk egyet a kettes számú megjegyzéssel, amely a véleménytervezetről található, és amely azt jelzi, hogy a felügyeleti hatóságok saját fel, feladatkörük próbálták, próbálták tágítani. Az a véleményünk, hogy a felügyeleti hatóságok mindig is saját mandátumukon belül cselekedtek, nem próbáltak azon túlnyúlni, és ezt jól lefedi az a felhatalmazás, amelyet a jogszabály tervezett, jogszabályi keretben ők megkaptak. Egy Twin Peak modell is jelentkezett a hetes pontban, a jelenlegi körülményeken belül ez a leg, valószínűleg a legjobb megoldás. Másfelől nem vagyok biztos abban, hogy ez a költségvetési véleményben kell megvitatni, mert a javaslatokat majd az ESZÁK tekintetében a bizottságban megvitatjuk, és akkor rengeteg lehetőségünk lesz arra, hogy ezt a vitát is lezárjuk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Someone rising the floor. Köszönöm szépen. Valaki hozzá szeretne szólni? van, tessék. Köszönöm tisztelt elnök úr, köszönet az előadónak is. A költségvetéssel valakinek foglalkoznia kell, és köszönet, hogy a bizottság nevében ezt megteszi. Három megjegyzésem lenne csak. Nyilvánvaló, amikor vesszük azt a költségvetést, amelyel a Monetáris és Gazdasági Bizottság foglalkozik, az ez a, egy olyan téma, amely prioritásként jelentkezik. De az ügynökségek felülvizsgálata során, amelyet most készítünk elő, nem képzelhető el csak a költségvetésen keresztül. Ezt azt hiszem az előadó is ismeri. Nem lehet költségvetési véleményt alkotni, mielőtt a javaslatokat megvizsgálnánk, amelyek az Európai Bizottságtól származnak. Ebből a szempontból az ezák megfelelő forrásokkal való ellátásának gondja állandó probléma, hogy elláthassák a feladataikat. Ami engem illet, nem ellenzem, hogy a piaci résztvevők alapján növeljük ezeket, csak egyszerűen nyitva kell hagyni a lehetőségeket másra. És aztán egy bizonyos elemzésre utalt, bizonyos kritériumokra utalva, de mindenki ezt saját maga dönti el, hogy milyen kritériumok alapján tört, teszi ezt. Nos, hogyha auditálunk, azzal kapcsolatban, hogy a központi bank hol volt legutóbb, nemzetesen Frankfurtban, és aztán ugye jött ez az ingatlan a kapcsolatos művelet, hogyha felhasználjuk ezt a vitát, főleg az ügynökségek áthelyezését, úgy tűnik számomra, hogy az egyik fontos kritérium tulajdonképpen az, hogy például, hogyha egy ügynökség Londonból költözik el, akkor megfelelően tudja valaki fogadni. Mert azt gyakorlatilag nem változtathatjuk meg. Én nem akarok itt egyetlen egy város ellense beszélni, csak azt szeretném elmondani, hogy bizonyos szintre szükség van. Ez fontos költségvetési kérdés. Ami a többi aspektusát illeti a költségvetésünknek úgy tűnik számomra, hogy főleg Sztorajan úrral nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottunk annak, ahogyan az Európai Unió finanszírozza a, a az ISB-t, venir sur euh, cet aspect-là et vérifier, enfin, en fait, d'utiliser votre. Azt hiszem, vissza kellene térni erre. Toutes les recommandations. És ami a szolajan jelentés ajánlásait illeti, oda kellene figyelnünk erre. Aztán a statisztikákra utalnék még, mert erről is volt szó. Felvetném azt, hogy aggódunk amiatt, hogy mind a források, mind az eszközök csökkennek, amelyek olyan egységek rendelkezésére állnak, amelyek az adó elkerülési formák ellen veszik fel a harcot. Azt hiszem, biztosítanunk kell a költségvetésben azt is, hogy ezeket a feladatokat megfelelően el lehessen látni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mások nem jelentkeznek, ezért az előadónak adom vissza a szót, és Először is köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásokat. Olyan gondolatok merültek fel, amelyeket már számos vitában átbeszéltünk, azonban újból és újból felmerülnek. A javaslataim, a javaslataim és a hozzászólásaim alapelvei az elmúlt évek vitáin alapulnak. Szerettem volna még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon széles variációk vannak a bérleti díjakkal kapcsolatban. Párizsban vannak olyan területek, ahol, amik jól elérhetőek, mégis olcsóbbak. Az ESMA a legutóbbi időkben egyébként nagyban megnövelte a területeit, és egy nagyon jó helyen bérelte az irodáit. Szeretem volna ezzel kapcsolatban is felszólalni. Párizsban is vannak olyan olcsóbb területek, amelyek vonzók lehetnek a dolgozók számára is. Ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. Emellett szeretnék köszönetet mondani a sok hozzászóláshoz hozzászólásért. Érdekes módosítási javaslatokat is hallottunk, például a statisztikákkal kapcsolatban, melyeket szeretnénk is felvenni a szövegbe. Emellett azonban megváljuk, hogy a Költségvetési Bizottság az ő végtelen bölcsességében pontosan mi, eh, milyen végkövetkeztetéseket von le, hiszen ővék az utolsó szó a döntésben. Az elmúlt években is átéljük, átéltük már azt, hogy akármilyen kemény kompromisszumokat értünk itt el, a Költségvetési Bizottság ezeket nem vette figyelembe, tehát talán érdemesebb átgondolni azokat a dolgokat, hogy pontosan mely kérdések érintenek minket mindenképpen angolul folytatnám, mielőtt visszaadom a szót az elnöknek. A módosítások határideje július 19 dél, és vegyék figyelembe, hogy az előadó Augusztus 29-én szeretne még egy árnyék mitinget tartani. Ugyanis augusztus 30-án megbeszélés és szavazást is tartunk már a módosítókról. Tudom, hogy ez egy olyan hét, amikor mindannyian még vagy nyaralunk, vagy éppen visszaérünk, ezért számunkra az ekon tagok számára már szerdán megkezdődik a hét, de nagyon örülnék, hogyha már kedden is részt tudnának venni a délután során ezen az árnyék ülésen. Nem látok más lehetőséget arra őszintén, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, mivel hogy 19-e a módosítás, de mivel részét képezzük a Költségvetési Bizottságnak, ezért muszáj erről is szavaznunk. Ezért kérem szépen, hogy azok az árnyékelőadók, akik megkapják az előadótól a meghívást, hogy részt vegyenek a 29. augusztus 29-i árnyékülésen, tegyenek is így. Köszönöm szépen, visszaadom az elnökséget elnökünknek. Köszönöm, Márkusz. Most pedig tovább léphetünk a következő napirendi pontunkra. Azonban nem látom az előadót, aki ezért felelős. Simon úr, az előadó. So we need to wait. Meg kell tehát várnunk az előadót, Simon urat. Kivéve, hogyha az árnyék előadó szeretné átvenni a helyét. Good. Welcome. Nos, úgy látom, megérkezett az előadónk. Üdvözlöm! Amint önök is tudják, a nyolcas pontnál tartunk, eh, a módosítások megvitatásával eh, foglalkozunk, és közvetlenül utána azonnal szavazunk is. Köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak a gyors munkát, és a hatékony hozzáállást amely lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető leggyorsabban foglalkozzunk a bankcsomag ezen apró, de nagyon releváns kérdésével. Önök is tudják, hogy az éveleje, évvége előtt el kell fogadnunk még ezt a részt, hiszen kihatással van más területekre is. Az előadó kompromisszumos módosítókat nyújtott be. Meg is adom most neki a lehetőségét, hogy bemutassa ezeket. Köszönöm a szót, elnök úr. Elsőként köszönetet mondanék én is. Köszönöm azt a nagyon konstruktív vitát, amely az árnyék előadókkal lefolyt. Négy alapvető kompromisszumot tudtunk összeállítani, amelyben szinte mindent képesek voltunk egy összesíteni, az, az olyan témák közül, amik a parlament nagy részét lefedik, és egyetértésre eh, találnak. Nem tudtunk tökéletes eh, interfészeket találni, azonban fontosabb arra felhívni a figyelmet, hogy a 185 módosítóból, ami nagyon soknak hangzik, sikerült jó összefoglalást eh, adni. Ebből mindegy 60 ö, okafogyottá vált. ezt a későbbi eljárásokra <clears throat> vonatkoztattuk. Ezek most a, nagy mért, a legnagyobb mértékben bekerültek a kompromisszumos kompromisszumokba, és remélhetőleg ezek megfelelő elfogadásra találnak, tudunk róluk szavazni, így ennek következtében ezeket is elfogadhatjuk a továbbiakban. Ha figyelembe veszem, hogy hogyan ö, állítottuk össze a kompromisszumokat, nincsenek ö, aggájaim azzal kapcsolatban, hogy megfelelően el tudjuk fogadni ezeket a módosítókat. Az IFRS 9 kapcsolatban dinamikus megközelítést szerettünk volna felvenni a bizottsági javaslata szemben. Úgy véljük ugyanis, hogy több stabilitásra és több bizot, biztonsághoz vezethet ez a megközelítés. Éppen a biztonság megfontolásaiból kiindulva vettük fel ezt a hozzáállást, ugyanis szerettük volna leegyszerűsíteni a résztvevők, a szereplők szerepét. A szereplők ugyanis úgy érzik, hogy egyáltalán nem egyszerű a feladatuk az az állami megközelítés, amely 5 éves rizikót vetít elő, illetve egy olyan dinamikus megközelítés, amelyen minden évben újból felméretem a rizikót, mindenképpen előnyösebb lenne, így ugyanis minden évben képes lenne válaszolni, reagálni a dinamikus változásokra és hatásokra. A krízis során láttuk, hogy milyen rettenetesen gyorsan fordul át a világ jobbról balra, fentről lentre, és 180 fokos fordulatokat vehet. Ezért volt szükség a dinamikus megközelítésre. Ezen kompromisszumos javaslatban a bizottság javaslatát is figyelembe vettük, ugyanis úgy véltük, hogy ez egyes esetekben túlságosan szélesen kezeli a kérdéseket, olyan esetekben is, ahol a a nemzetközi pontokat nem szabad ennyire könnyelműen figyelembe venni. Az olyan esetekben, amelyek a szavatoló tőkét is illetik, azok a veszteségek, melyeket már el melyeket már elismert az adott intézmény, nem tűnhetnek el a saját szavatoló tőke mögött. Emellett olyan intézkedést szeretnénk bevezetni, amelyel az incurred but not reported IBR veszteségek nem lehetnek leírhatóak. Ezek olyan veszteségek, amelyek a korábbi IRFS e e alapján már felvételre kerültek, azonban még nem lettek kiegyenlítve. Itt is az az elv kerül végrehajtásra, hogy ezeket nem lehet a szavatoló tőkével szépíteni ezt a hozzájárulást egyszer kell kiszámítani, majd levonni az adott pozíciókból. Egy másik fontos kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy azon bankok, akik belső modelleket alkalmaznak, nem kerülhetnek előnybe azokkal szemben, akik a standard módszert alkalmazzák. A belső modellek az IFRS 9 bevezetése előtt már figyelembe veszik a várható veszteségeket. A javaslatunk azt javasolja, hogy kiegészítő könyvelési töbletet kell itt végrehajtani. A belső hitel hitelrizikó modelleken túlmutató esetekben, ugyanis itt hozzá kell számolni más tőkegységeket is. Ami az átmeneti fázisokat illeti, a bizottság öt éves átmeneti fázist vetít előre, ahol az egyes faktorok folyamatosan csökkenhetnének. Az első részben teljes neutralizációt javasol. A módosítók két irányba mutattak. Egyes emberek hasonlóan szerették volna figyelembe venni a faktort, e, egy éven keresztül, mások akár két évre vonatkozóan is. Voltak olyan módosítók, amelyek semmiképpen nem is akartak 1,0%-os faktort, hanem jóval alacsonyabbat. A javaslat most azt vetíti előre, hogy az első évben 0,9 lenne a faktor, a második évben 0,8, a harmadikban 0,6, a negyedikben 0,4, az ötödikben pedig 0,2. Így már az elejétől kezdve nem lenne teljes a neutralizáció, de relatíve közelednénk ehhez. A bizottság javaslatából kiindulva az átmeneti idő hosszát azt megtartanánk, de a neutralizációt egy kicsit élesíteni szeretnénk. Újdonság a javaslattal összehasonlítva az, hogy a bankok csak az átmeneti időszak előtt dönthetnek, hogy kihasználják a teljes időszakot, vagy egyáltalán nem kívánnak idő, átmeneti időszakot használni. Az egyetlen kivétel olyan bankok számára lehetséges, akik az első év után döntenek, hogy az átmeneti lehetőséget mégis kihasználják, Amennyiben a felügyeleti hatóság ezt jóvá hagyja, ezek az intézmények a 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös évben kihasználhatják ezeket a tranzíciós intézkedéseket. De ezre csak egyszer van lehetőség. Hogyha korábban azonban nem döntenek így az EFRS 9 es kapcsolatban, akkor így az első év után mégiscsak kivétetik azokat a kockázatokat, melyeket nem láttak előre. Szintén új javaslat, Jugendhausen és Karasz kollégák eh, módosító alapján vettük figyelembe ezt a következő pontot. Az évi a mandátum eh, benyújtása, amely eh, kidolgozhatná, hogy hogyan alakulhatnak a szavatoló tőkére vonatkozó mutatók és a leverage ratio arányai az átmeneti időszakban, és miként kell ezeket kiszámítani. Ennyit tehát az EFRS 9-ről. Röviden pedig a nagy kitettségekkel kapcsolatban, amelyet a B kompromisszumban találnak. A Fast Track második része egy olyan átmeneti időszakra vonatkozik, amely a nem hazai pénznemben denominált kitettségek nagy kockázatvállásként való kezelésére vonatkozik. Ezek nélkül a szavatoló tőke 25%-a lehetne az alapvető érték, amely a bizottság szerint egyes tagállamok számára problémákat jelenthetne. A három éves átmeneti időszak az első évben 100% lenne, 50% a második évben, a szavatoló tőkere volt vetítve, a harmadikban pedig a 25%. Csupán ebben az évben kell, hogy életbe lépjen, annak érdekében, hogy elkerüljük a negatív hatásokat. Néhány módosítót még felvettem, amelyekkel kapcsolatban azonban tartalmi egyértelműsítésre volt szükség. Ezek a módosítók egyértelműen a tanács álláspontját képviselik, és ezeket meg is beszéltük egymással. 2018-tól az idegen pénznemben denominált kitetsi, államkötvények már nem kapnak nullás súlyozást. Amennyiben a nem nulla súlyozott, a nem nulla súlyozott államkötvények azonban kizárásra kerülnek. Fontos, hogy minden államkötvény, amely 2018. január 1 előtt lett kiadva, és ebben a pillanatban nulla súlyozással rendelkeztek, megkaphatják az átmeneti rendelkezések előnyeit. Az árnyékelőadókkal kapcsolatban, ezzel kapcsolatban nem voltak viták, úgy vélem, hogy ezen a területen is megtaláljuk majd az egyetért, és köszönöm szépen a résztvevőknek a segítséget. Thank you to the rapporteur. az előadónak very sensible compromises he has presented. Nagyon értelmes kompromisszumokról számolt be Kárász úr, a néppárt árnyék jelentés készítője. Tisztelt elnök úr! Előadó úr! Az EPP részéről is elmondhatom azt, hogy az összes kompromisszumhoz hozzájárulunk. Ugyanis úgy véljük, hogy nagyon jó arany középutat mutatnak a dosszéban egyrészt teljes, egyrészt mindenképpen örömmel építünk a dinamikus megközelítésre, amely megfelelően reagál a fejleményekre, és a nemzeti elemet is figyelembe veszi a bázali standardek megvalósítása keretében. Megfelelő időt ad az intézményeknek arra, hogy felkészüljenek a szabványok alkalmazására, és így a kompromisszumos és a súlyozási faktorokat is megfelelően eh, elfogadhatják. Az öt év is egy egyesít, egységesíthető a Bázel sztenderdekkel, tehát megfelelőnek találjuk. Az intézmények maguk eh, dönthetnek, hogy alkalmazzuk-e ezeket a rendelkezéseket. Úgy véljük, hogy ennek eh, ez valóban értel, értelmes megoldás lenne a különböző intézmények eh, szempontjából. Fontos volt az, hogy operatív szempontból egy kevésbé bonyolult, egy egyszerűbb eh, számítást eh, tesz lehetővé a rizikó pozíciókkal kapcsolatban. Így a 3.b pontban található scaling faktorokra vonatkozóan is örülünk annak, hogy az előadó a tanácsi szöveget is figyelembe vette, amelynek azonban hatásköre szűkebb. Figyelembe kell azonban venni, hogy nincsen szükség új kitettségi kategóriák bevezetésére, egyszerűen egy egyértelműbe, egyértelműsíthetőbb osztályozást vetít előre. Az Európai Néppárt belül, kom, kollégáim nevében is úgy véljük, hogy ezek a kompromisszumok megfelelően vannak kialakítva, ezért az előzetes megbeszélések során egyértelműen jeleztük, hogy ezeket támogatni fogjuk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Karl Heizen, hogyha Szabati úr nem szeretne, fogsz úr nevében szólni. Szabati úr. Mikrofon nem kapunk. Fox úr nevében beszélek, tehát aki köszöni az előadónak azt a nagyon hatékony témakezelést az árnyék előadói ülésen, az ECR támogatja a kompromisszumokat. Ahogy Fox úr is elmondta, az ECR támogatja azt a dinamikus hozzáállást, mert azt gondolja, hogy ez a legjobb, legfelelősebb módszer, amelyel elkerülhetjük a cliff hatást, és, nem, és ezzel nem vagyunk túlságosan nagy vinalak a bankokkal, hiszen a bankoknak megfelelően fel kell tőkésíteni azért, hogy megfelelően tudjanak kölcsönözni a, a reálgazdaságnak. A bankoknak meg kell tanulniuk az új IFRS 9-es hatását, e, és abból származó veszteségeket, és ezzel egyidejűleg reagálni kell a gazdasági fluktuációra. Benyújtottunk néhány módosítót a az átmeneti időszak mértékére vonatkozóan, de örülünk az elért kompromisszumoknak. Örömmel várjuk a három oldalú tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. Kora, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos a piacnak és a reálgazdaságnak, hogy fel, felgyorsítsuk ezt a jogszabályalkotást, és örömmel látom, hogy mindenki E, átlátta ennek a sürgősségét. Szeretném megköszönni az előadónak a javasolt kompromisszumokat, mert nagyszerű munkát végzett azzal, hogy nagyon sok módosítót sikerült e, elfogadni mindannyiunktól, és ez nagyon jól tükrözi ezt a közös célt, e, amely, amelyel az európai bankszektor biztonságosabb lesz, E, de tovább tudja támogatni az üzletet, vállalkozásokat. Nagyon fontos tehát, hogy a bankok új e, az IFRS 9-es szabályokat a lehető leggyorsabban e, elfogadják, de nem szabad elfelejteni, hogy biztosítani kell a megfelelő feltételeket, ezért nagyon jó kompromisszumokat tudunk biztosítani az átmeneti időszakra, amelyek ők e, elkezdhetik átültetni az EFRS 9-es szabályának kis részét, és megfelelő időszakot kaptak, hogy e, ehhez alkalmazkodjanak. Örülök annak is, hogy lehetőség nyílt a legnagyívőbb bankok számára, bár kicsit nehéz a változásokat elérni, és ehhez lehetőséget teremteni, de támogatom az ön döntését is a dinamikus hozzáállásra, amelyet javasoltak, hiszen ez a hozzáállás lehetővé teszi, hogy a környezet megfelelően alkalmazkodjon, és csökkenti a pénzügyi rendszer kockázatait is. És ahogy ön is mondta, lehet egy kicsit összetettebb, de ezt el kell tudni fogadni, eh, ha ő nekik nem, probléma, akkor miért lenne az nekünk? Végül elmondhatom, hogy támogatom a kompromisszumokat is, kompromisszus módosítókat, hiszen megfelelő egyensúlyt teremtenek. Köszönöm szépen, és örömmel várom a csomag hátralévő részét. Elnök, erre még kell egy kis idő, de nem késlekedik. Guer részében, Fabio? Így van, Matt Carty nevében szeretnék szólni, aki ma nem jöhetett el. Az ő üzenetét adom át. Ő szeretné megköszönni az előadó munkáját és a konstruktív párbeszédet. Röviden összefoglalom, hogy nincsen az álláspontunknak többsége, ezért nem, kö, nem, követő, nem követeltünk semmi rendkívülét. E, meghallottuk az SSM véleményét, és azt gondoljuk, hogy a technikai szakértők számos nagyon fontos dolgot említettek meg, különösen a, a statikus és a dinamikus megközelítés különbségéről, és emiatt nem támogatjuk a jelenlegi kompromisszumokat, hiszen a három éves statikus hozzáállás lenne a legjobb megoldás prudenciális szempontból, és ezen nagyon sajnáljuk, hogy a bizottság nem támogatja, és a bankok nem léphetnek ki ebből, ami a felügyelők életét kicsit nehezebbé teszi viszont egyenlő feltételeket teremt. Azt gondoljuk, hogy ebben az esetben e, e, óvatosan kell támogatni a felügyelők feledetét, és sokkal prudensebb e, hozzáállást kell támogatni, amelynek megvannak ugyan a hibái, de amelyet korábban nem fogadtak el. Köszönöm, mondja az elnök. Ben Giegold következik. Röviden szeretnénk mi is megköszönni a, az előadó profi munkáját, nagyon hatékonyan kezelte a feladatát. Egyetértünk azzal, hogy nem kell az elsőben teljes áttételezést alkalmazni. Ez emellett elmondom, hogy nem osztjuk a többség véleményét, hiszen, ahogy mindig is elmondtuk, nem hiszünk abban, hogy nagy cliff hatás probléma lesz. Mind a három formát előre jól ismertük. Attól tartunk, hogy a jelentés egyensúlya nem megfelelő, mi támogatjuk az öt éves folyamatot, és nem a bázeli te, teljedelmet, amely rövidebb lett volna, és nem értünk egyet a dinamikus hozzáállással is. Szerintem nem ez a jobb, mi szívesebben követtük volna az IBA e és az ICB e véleményét, nagyon sajnálatos, hogy a parlament velük foglalt állást és nem a pénzügyi szektorral. Végül reméljük, hogy amikor a bank, bankcsomaggal kell majd foglalkoznunk, visszatérünk majd arra az egyensúlyra, amely sokkal inkább a kockázat csökkentést tűzi ki célul, ahelyett, hogy sok évnyi vita után az új IFRS 9-es támogatná, amelyről megértünk, egy, egyetértünk, hogy nem tökéletesek, de sokkal prudensebbek, mint a korábbiak. És visszatérhetünk egy olyan üzemmódra, amelyben a parlament azt követeli, hogy a fennálló pénzügyi kockázatokat megfelelően kezelik, és ezt egyensúlyozza a, megfelel, a szükséges proporcionalitás. Ez a mi feladatunk azt is szeretném elmondani, hogy mivel az előadó is hivatkozott rá, számos elfogadhatatlan módosítás is volt, és csak az átláthatóság kedvéért ez elmondom, hogy ez két, két frakciótól érkezett, amelyeket euroszkeptikusoknak tartunk, másoktól nem. Ezért fontos megnevezni ezeket, hogy kik voltak azok, akik ezek a technikai dossziékat használják olyan dolgokra, amelyek nem ide tartoznak. Elnök, köszönöm. Márko Váli. Köszönöm, elnök úr. Ami minket illet, nyilvánvalóan dinamikusan közelíthetjük meg ezeket az új elvárásokat, mert a mi politikai szempontunkból is fontos, hogy a bankok, amelyek a reálgazdaságot támogatják, a KKV-kat és a családi vállalkozásokat, így közelítsék ezt meg. Úgyhogy azért megértem a német meglátást is. Azonban a tőke feltételeket későbbiekben megállapítani nagyon nehéz, súlya nehezedik az érintettekre, és gyakorlatilag a bank felügyelet számára is nehéz. Úgyhogy a pénzügyi termékek vonatkozásában a következő válságig azt hiszem, hogy nagyon oda kell figyelni a reál gazdaságra, de ugyanakkor, ami a finanszírozási részét illeti, ez is nagyon fontos. Úgyhogy sajnálatos módon nem tudjuk támogatni a jelentést, de a dinamikus megközelítést mindenképpen támogatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Márko Cálné. Igen, nagyon gyors leszek, mert nyilván nem értek egyet ezzel az új rendelettel. Úgy gondolom, nagyon sok problémát hozna, még akkor is, hogyha végül is a szándék az, hogy a kockázatokat csökkentsük, amíg áttérünk erre az új elszámolási rendszerre. Úgy gondolom, hogy a rendelet ebben a szemp- ebből a szempontból rossz pontot alkalmaz, hogy mindig buffereket, puffereket alkalmazunk a válságokkal szemben. Nem hiszem, hogy ez jó megközelítés. Főleg az eurozónában, véleményem szerint a probléma főleg nem az, hogy nincsenek megfelelő prudenciális intézkedések, inkább ahogy ezt a múlt héten is hallottuk a 24 óráról, tulajdonképpen a legnagyobb gazdasági válságot kell figyelembe venni, amelyel az eurózónában történelme során szembe kellett néznie, ez igaz Európára is. Tehát csak úgy lehet megoldani a problémát, hogyha a gazdasági növekedést biztosítjuk. Úgyhogy én nagyon nehéznek látom a jelenlegi Európai Uniós belső ö, szabályok segítségvel ezt elérni, mert ez pontosan ellentéti. Nos, nincs spontán felszállás, az előadója szó parancsolja. Köszönöm szépen, köszönöm az konstruktív hozzászólásokat, a mai kollégáktól és az árnyék előadóktól is. Egy dolog az kapcsolatban szeretnék még pár szót hozzátenni. Nem arról van szó, hogy különböző az elképzelésünk arról, hogy több biztonságra van szükségünk, vagy nem. Néhány hozzászólásban egy kicsit úgy tűnt, hogy ebben kételkednek. Az a kérdés, hogy hogyan jutunk el a nagyobb biztonsághoz. Én az egyik eh, fajta rizikót nagyobbnak látom, mint például Gigold eh, kollégám, ezért merülnek fel a kérdések, hogy a fast keretében is mely rizikókat vesszük előre, és melyeket soroljuk egy kicsit hátrébb. Itt most a nyilvános ülés keretében kellett ezért ezt bemutatnunk. Az egyik legfontosabb az, hogy nincs itt közöttünk senki, akik az alapvető szándékot, amelyet a fast tracking eljárás előrevetít, megkérdőjelezni, csupán az útban és a módszerben nem értünk egyet. Ebben vannak különböző, hozzá, különböző nézeteink. Egyébként a tanácsban a tagállamok is különbözőképpen gondolják, azonban a legtöbben úgy vélik, hogy a dinamikus megközelítés hoz majd nagyobb stabilitást. Ezért eh, a kompromisszumos eh, megoldásokat eh, feloszthatjuk, Amennyiben bármilyen eredményt elérünk, akkor holnap az Ekon bizottságban is folytatjuk ezt, és a jövőben látjuk majd, hogy pontosan hogyan működhet ez. Reméljük, hogy Gigold úr által fel, előre vetített válság helyzethez nem érünk el, amennyiben a jó irányba haladunk, akkor láthatjuk majd az eredményeinket. Köszönöm azonban mindenkinek a konstruktív hozzászólásokat ma és a múltban is. Remélem, hogy a fő dosszié vitája során ugyanilyen jó együttműködésben tudunk tovább mm, dolgozni egymással, még ha különböző megközelítési nézeteink is vannak. De a kezdésnek úgy vélem, hogy ez mindenképpen egybehangzó volt, és jó közös munkát vetít előre. Köszönöm mindenkinek. Grazie. Senza dubbio un buon inizio. Köszönöm, kétségtelenül ez nagyon jó kezdeményezés hamarosan szavazunk, és azt hiszem, hogy át is térhetünk a következő pontra, ugyan nem látom az előadót. Yeah? Okmar. Sí. You represent Mr. Okmar? Okmar urat képviseli? Jó, tökéletes. Akkor következik a második témának a megvitatása. Ez pedig az alárendelés a fedezetlen adósság instrumentumok besorolása kielégítési sorrendben. Úgy gondoltuk, hogy más lesz a döntés, de végül pozitívan ö, szeretnénk lezárni ezt a témát is, úgyhogy köszönet Hökmárk úrnak, az előadónak, aki a dokumentumot megfogalmazta. A tanács általános megközelítése alapján, is ez eléggé ö, pozitív. Ö, most pedig Karász úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, mivel Hökmánk úr ma nem lehet itt közöttünk. Engem kért meg tegnap, hogy olvassam föl a hozzászólását a nevében. A bizottság azt javasolta, hogy új eszközosztályt hozzunk létre a nem preferált eszközökből, amelynek segítségével a hatékonyságot növelhetnénk, és a, kom- és a megfelelőségi költséget csökkenthetnénk. Ögne úr mindenképpen támogatja a bizottság megközelítését. Emlet Hökmark úr felismeri azt, hogy ez a megközelítés nem könnyen fogadható el egyes tagállamokban, ahol az alárendeltségi követelmény nemzeti jogalkotás részét képezi, vagy nem képezi. A jogbiztonság érdekében a kibocsátók és a befektetők részére átmeneti intézkedéseket kell elfogadni. Ezen célból Hökmark úr egy olyan grandfathering rendszert kíván bevezetni, amelyek a tagállamok által korábban az irányelv előtt elfogadott rendelkezéseket is figyelembe veszik. A bizottság egy olyan kezdő minimális eh, időszakot vetített előre, amelynek mennyisége egy év lenne. Mark úr úgy vélte, hogy erre vonatkozóan nincsen szükség minimális kötelezettségekre. És a szenior adósságok eh, eszközeinél nem is teljesítenék az egy évnél rövidebb emrel vagy télak követelményeket. Azonban, ha egy ilyen eszköz továbbra is bélinre lehetne jogosult, akkor Hökmark úr nem szeretné kizárni az intézkedések lehetőségét ilyen új eszközosztályok kibocsátásáról, amelyeknek lejárat ideje egy évnél rövidebb. Szintén fontos tisztázni azt, hogy a 72B cikkben a CDRR rendelet 76 B cikkében felvetett követkelmények hogyan mehetnek végbe, ugyanis biztosítani kell az átláthatóságot és a koherenciát a különböző eszközök között. Emellett Hökmark úr azt is szeretné kiemelni, hogy fontos a kibocsátók és a beruházók számára, hogy a lehető leggyorsabban kapjanak információt, átláthatóságot az alárendelési, alárendeltségi követelményekről. Hökmark úr örömmel várja az árnyékelőadókkal való együttműködést, amelyel meg, valószínűleg megtalálják a közös megközelítést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönet az előadónak is, ott már Keresztnek is. Pedro Silva Pereira képviseli Pervans Beres. Köszönöm szépen! Ott már Karász volt a tükörképe az előadónak, én pedig Szilva Pereira leszek. Köszönet az előadónak a nevében, és köszöni, hogy előre hozta a kezdeményezéssel kapcsolatban ezt a témát. A tanácsvonatkozásában egy gyorsított eljárás keretén belül önök is tudják, hogy a szocialisták mindig is ezt az álláspontot képviselték, és nagyon örülnek, hogy a néppárt előadója is ezt a megközelítést képviseli ahogyan elhangzott már az előzetes eszbecserék során, ezt a javaslatot keretek közé kell illeszteni, hogy előrelátható és jogi szempontból biztos megoldások szülessenek. A bankoknak minél előbb szükségük van erre, hogy a megfelelő elvárásokat teljesíthessék. Illetve felhasználhassák azokat a javakat, amelyek európai normáknak, illetve nemzetközi normáknak is megfelelnek. Ilyen fel, e, körülmények között gyorsan kell fellépni annak érdekében, hogy a bankok a lehető leggyorsabban, megfelelő mennyiségben léphessenek fel az ilyen jellegű adósságok vonatkozásában. Az előadó tehát ezért közelíti meg így ezt a témát. Ami a lényeget illeti, három megjegyzése lenne. Én egy negyediket szeretnék még ehhez hozzátenni. Az első a következő. Úgy gondolja, hogy a minimális egy év futamidő eltörlése szerintem nem jó ötlet, ugyanis így a kritériumok, az előfeltételek szintjén ez problémát jelentene. A második dolog, a négy A preambulum bekezdéshez vonatkoz, kapcsolódik, hogy az adó, adósság állományokkal mi lesz, illetve ezzel a lui semble utile avec l'idée que il faut non seulement a szerzett jogok terén, úgyhogy ez utóbbit a feltétel, illetve az útmutatási rendszerre is vonatkoztatni kellene. Végül, ami a 12 hónapot illeti, átmeneti időszakként ez fontos, ugyanis ez a gyorsított eljárás tulajdonképpen lényegében azt célozza meg, hogy a bankok a lehető leggyorsabban léphessenek fel. Végül pedig, amit én tennék hozzá, a következő. a kiterjesztés vonatkozásában az úgynevezett embedded derivatives származtatott termékek terén. A kérdés az, hogyan lehetne tisztázni ezeknek az úgynevezett embedded derivatives a felhasználását. Köszönöm. Köszönöm szépen. ECR Mr. Chairman, Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak, illetve távolétében Karász úrnak, illetve az árány, árnyék előadóknak. Perez azt, hogy nagyon örülök, hogy találkozunk és véleményt cserélhetünk. Hadd köszönje meg először is Gunnar Hölkmarknak és távolétében ott már Karasznak az jelentést, amelyet az ECR támogat. Nagyon fontos megnevezni azokat a tagállamokat, akik nem tudtak határidő előtt átvenni eh, az átmeneti szabályokat. Különösen örülünk annak, hogy a jelentés tisztázza az ember eh, jogosultságát, és megfelelő eljárást eh, javasol az a grandfathering keretében, ahogy Perez asszony is kiemelte, hiszen így le, megfelelő jogi tisztasságot lehet teremteni, ami megfelel a bizottság javaslatának is. Késve érkeztem, de hallottam Karász úrat eh, erre hivatkozni, de szívesen hallanék eh, a többet az előadó érveléséről, eh, miként lehet a kitettséget csökkenteni, legalábbis egy évre csökkenteni. A minimum maturitás szükséges, E, ez az egyéves e, időszakot e, globális szinten fontosnak tartják, hiszen így lehet biztosítani, hogy a kapacitások rendelkezésre állnak, és nem előzik meg olyan helyzetek, amelyben a körülmények ennek a, erejét vennék. Ahogy az előadó is javasolta, ezt törölni kell, de szívesen megvitatnám, nagyon remélem, hogy a banklobistai nem állták útját. Szeretnék tiszt, szeretném tisztázni az építő társaságok szerepét, és végül többet szeretnék hallani arról, hogy miként lehet eh, nyilatkozatot, szakítói nyilatkozatot elérni, hogy lehetne ezt csökkenteni, vagy eh, áramvonalasítani, erről so, sokkal többet szeretnék hallani. Nagyon remélem, hogy eh, jövő, jövőbeli hónapokban ezt majd megosztja velünk. Köszönöm szépen. Thank you for streamlines regard. Köszönöm szépen az ECR részéről ezt a véleményt. Pont ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a két jelentést eh, párhuzamosan kezeljük. Én úgy látom, hogy Hökmák úr eh, hivatkozik erre a csomagra, a két jelentés esetében azért, hogy nagyobb következetességet teremtsen, de Karasz úr majd nyilván erről eh, fog válaszolni. Ponyé úr az Alde nevében, nem? Kora? Ma nagyon sok helyettesünk van itt. Én folytatom is, és én esetemben Konie úr szavait képviselem. Örömmel láttuk, hogy a gyorsított eljárással kell foglalkozni, és Konyé úr ezt támogatja, de ugyanazok a fenntartásaink, amelyeket Pervens és Sayed már elmondott, a 20-as és 23-as módosítása kapcsolatban, amely töröli a követelményeket, és egy évre csökkenti az átmeneti időszakot. Szerintük ez problémás, és ezzel a törléssel nem lesznek a tírekre jogosultak, amelynek kedvezőtlen hatásai lesznek a rövidtávú adósságokkal, és a és ez kedvezőtlen hatáson befolyásolja a likviditást, ezért egyetértek mindenkivel. Erről többet kell még vitatkozni még a jövőben. Ennyit akartam most elmondani. Köszönöm szépen ennek. Köszönöm. Fabili Mázi Gue. Én is szeretném meg, megköszönni Hökmark úrnak az előadást és Kalaszónak a bemutatását. Nagyon örülök, hogy fejfel figyelmet, figyelmet a kitettségekre bár nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy a nagyobb bankokat ugyanúgy rangsorolják, mint az LG szolgáltatókkal, és úgy tűnik, hogy a jelentés tervezet, valamint a javaslat minimalista hozzáállást fogadott el a hiteles, a hitelek besorolásának kérdésében, ahelyett, hogy a pénzügyi stabilitásra koncentrálna, tényleg boxot fogadja el, Eh, amely a legköltségsemlegesebb eh, eljárása a bankoknak. Nem tudom, hogy vajon ez a megfelelő eh, eljárás. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi válságban a pénzügyi szabályozásnak mind makro és mikroprudenciális elvekre is figyelnie kell. Ezzel a javaslattal e, figyelemmel kívül hagyjuk a mikroprudenciális szempontokat, és ahogy ezt a korábbi vitában is elhangzott, hiszek abban, hogy a legtöbb bankszektorban előforduló problémát makrogazdasági problémaként kell kezelni. A szigorú eljárás jelentős költségeket okoz a bank, bankoknak, bár ezt később áthárítják az adófizetőkre. Az MLS a Tillák e esetében jobban örültünk volna, hogyha Co-Equity Tier 1-es eljárás fogadták volna el. Hogyha sikerült volna ezt először elfogadni, akkor sokkal nagyobb CT1 tőkét lehetne beállítani, sokkal nagyobb arányoságot lehetne teremteni a kisebbeknek. A City-ben el kell gondolkodni, hogy hogyan lehet a bankoknak az MLA buffers leállítani, és úgy tűnik, hogy ez a legfontosabb probléma a bizottságnak, valamint a jelenlegi javaslatnak is, Hökmark úrnak is Mind a ketten a szerződési és megállapodás részesítik előnyben. Évekig eltarthat, amíg a bankoknak sikerül ilyen télárkésemén a buffer módszert felállítani további bélátok megmutatják, hogy mennyire közel vagyunk ugye a joghézagokhoz, ezért sokkal jobban örülnék olyan megoldásnak, amelyben az adóssági eszközöket gyorsabban fel lehet mérni, és ez a hitelezőknek nem okoz problémát a vállalati depozitok besorolását és az ecb ban jelentős jogkézakot teremt. Sok egyszerűbb eljárásnak örülnék az adós rangsorolásban jobban örülnék a hierarchiának akkor, hogyha a hierarchiákat be lehet fogadni, és véleményünk szerint nagyon fontos, hogy a beruházók megértsék, hogy nincsenek kockázatmentes környezetek, úgy lehet a megfelelő dolgokat elintézni, hogyha az EBRD és a CRD dossziékban ezeket lefektetjük. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kottász úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Hökvárk és Karász uraknak, hogy ismertették a jelentést. A lényegre térve két javaslatom lenne. Először is csatlakoznék a zöldekhez, ami a 20-as cikkkel kapcsolatban hangzottakat illeti, illetve a futamidő vonatkozása van, azt mondom, hogy ez nem jó ötlet, nem lesz könnyű megoldás, hogyha ezt vezetjük be, és ha ezt tesszük, a télek hatékonyságát csökkentjük és pont ezt akarjuk elkerülni. Úgyhogy ebből a szempontból úgy gondolom, hogy az egy év további vitatárgyát kell képezze. Második megjegyzésem, Zöldekként azt szeretnénk, hogy a nem hivatásos befektetők vonatkozásában hogy tudjuk a bélint elkerülni, illetve a MIFIT rendelet tükrében ezeket az eszközöket megvásárolják. Úgyhogy talán valamilyen minimális beruházási szintet kellene megállapítani, hogy ez a nem igazán kvalifikált beruházás, beruházókat kizárja innen. Ennyit szerettem volna elmondani, és várom a munkát az előadóval. Köszönöm. Köszönöm. Márko Válli. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót gyorsan. Ami az elsődleges adósságokat illeti, a nem kívánt adósságokat. Nagyon fontos, hogy a megfelelő bail eszközöket megvizsgáljuk, mert nem szabad, hogy a KKV-kat és a kisbefektetőket sújtsuk. Azonban értékelni kell azt, hogy kik lesznek azok, akik ezt a terméket majd felhasználhatják, hogy ezek valamilyen nyugdíj alapot, vagy egyéb alapot képviselnek. Tehát nagyon oda kell figyelni, és megoldást találni. Ezen két területen. Köszönöm szépen! Köszönöm. Márko Zanni. Köszönöm a szót, köszönt az előadónak. Egy-két gondolatot szeretnék csak megfogalmazni, amelyek tükrözik a mi megközelítésünket. Egy-két kritikai jellegű megjegyzésem is lenne a törlést, illetően ami az egyéves futamidőre vonatkozik, ezt már mások is kritikailag illették, illetve el kell kerülni azt, hogy visszamenőleg bármi történjen ezekkel az elsődleges adósági kötvényekkel, egyes tagállamok normatíváit figyelembe kell venni. Szerintem aztán a bélénre is oda kell figyelni, hogy egyik napról a másikra valaki, aki ilyen kötvényeket váras, vásárolt, a bankok kényére, kedvére ki legyen téve. Úgyhogy oda kell figyelni erre. Úgyhogy egy új ilyen osztály létrehozásával, amely az elsődleges adóságok közé kerülne, kizárná ezeket a kötelezettségeket. Úgyhogy ez pozitív gondolat, ezzel foglalkozni kellene. Két problémás kérdés. Az egyik, egy esetleges piac likviditását illeti ennek az új eszköz ö, osztálynak. Én úgy gondolom, hogy főleg a jelenleg igen alacsony ö, hozamok, ö, profit ö, miatt ö, nem nagyon akar senki befektetni olyasmiba, ami nem jelent megfelelő hozamot. A kérdés azonban az, hogy a bankrendszerek finanszírozására ez milyen hatással van, főleg olyan esetben, ahol nehézségekkel küzdeniük, küzdeniük. Milyen hatása van ennek a reálgazdaságra? Végül aztán ez a fogyasztókat is érinti, úgyhogy jó lenne, hogyha utána néznénk annak, hogy az ilyen jellegű eszköz milyen hatással lenne a reálgazdaságra. Aztán még egy dolog, a két előttem szóló előadó már említette az átláthatóságot, az értékesítés átláthatóságát a kiskereskedésekben, pontosan a nem kívánatos elsődleges adóságok változásában. Ami ezt az eszközt illeti, nem tudom, hogy ez biztosnak tekinthető-e, mint termék. Talán jobb lenne a subordinated preferred bondnak neveznénk, és így elkerülhetnénk azt, hogy újraértékesítenék ezt az új terméket. Ami a piac likviditási problémáját illeti vigyázat, mert a központi bank a közelmúltban készített pontosan egy jelentést a, az európai kötvénypiac likviditási feltételrendszeréről. Úgyhogy ezzel még foglalkoznunk kell, mint kérdéssel az előadóval. Köszönöm szépen. Oké, okay, grazie. Rendben, köszönöm szépen. Más nem kíván hozzászólni a spontán felszállások keretén belül. Visszadom a szót, tehát Kárász úrnak. Köszönöm a szót, elnök. Gunnar Hökmark nevében is köszönöm ezt a vitát. Valószínűleg önök is megértik, hogy kollégáim eh, hozzászólásait előbb meg kell vele osztanom. Azonban röviden szólnék néhány szót. Simon úr előadása alapján is ezen a területen is fontos a gyorsított eljárásra koncentrálnunk, de nem tudjuk már ennek a keretében lefolytatni az összes vitát, amelyek számos más ma is említett aspektushoz kapcsolódnak. A 20-as és a 23-as benyújtott dokumentummal kapcsolatban Hökmár úrat is eh, értesíteni fogom a hozzászólásokról, ugyanis eznek eh, keretében az Európai Központi Bank javaslatát is figyelembe vettük. A javaslat figyelembe veti azokat a vitákat, melyeket nyilvánosság előtt vettünk le. Szeptember óta várjuk a módosítókat, és egészen őszig lehetőség van ezek begyújtására. A Simon dosszié árnyék előadójaként és a szanálási csomag részvevőjeként is mondhatom azt, hogy számos különböző terület fedi át egymást, például a CLR rendelettel kapcsolatban is. A jelenleg a különböző tagállamokban fennálló különböző megközelítések, melyek a hierarchiára vonatkoznak, komoly eh, kétségeket okoznak, és bizonytalanságokat is a befektetők részéről. Ráadásul a versenyt is ronthatják, hiszen a határon átnyúló intézmények eszközkibocsátását is nehezítik. Ezért üdvözlöm az összes olyan intézkedést, amely nagyobb jogbiztonságot nyújt a befektetőknek. A grandfathering rendszer keretékben is figyelembe kell venni az időszerű eszközök kiadását, ugyanis az ML és a télak megfelelősű eszközök kibocsátása mindenképpen pozitív lehet a jövőben. Ez egy megfelelő középutat vetít előre, amely figyelembe veszi a tagállamok érdekét is, és a közösség érdekeket is. Kérem ezért önöket, hogy javaslataikat, módosítóikat időben nyújtsák be Hökmark úrnak, ő is és Simon úr is figyelembe fogja venni ezeket, hogy lehető legnagyobb támogatásra rendelkező kompromisszokat állítson össze. Biztos vagyok benne, hogy ezek a javaslatok nem ellentmondanak egymásnak, hanem kiegészik, egy, kiegészítik egymásokat, egymást, és így a gyorsított eljárásra is megfelelőek lesznek. Köszönöm. Köszönöm. Én is szeretném kiemelni azt a gondolatot, melyet Karasz úr is hozzátett, hogy fast track, tehát gyorsított eljárásról van szó a 108-as cikk alapján. Tehát a módosítókat mindenképpen üdvözöljük, de az olyan módosítókat nem, amelyek más részt érintenek a nagy csomag fő részét. Ezek ugyanis nem elfogadhatóak. Szerettem volna ezt elmondani, annak érdekében, hogy megspóroljam azt az időt a tagok számára, amelyet elutasítandó módosítókkal töltenének. A nem a fast track gyorsított eljárás alá tartozó részeket természetesen később időben meg fogjuk vitatni, de most csak a fast track részekről beszéltünk. Igen, tudom, hogy más javaslatról van szó, de ugyanazon jogi anyagra vonatkozik. Előfordulhat, hogy a képviselők kihasználnák az időt, hogy egy másik részre vonatkozó módosítókat gyújtsanak be, de ennek itt ebben a pillanatban nincsen értelme. Ezért akartam tisztázni, hogy a 108-as cikkre és a hatályba lépésre koncentráljunk, ugyanis más módosítók nem lesznek figyelembe véve. Azután lássuk a naptárat. Ugyanis módosítás volt. Szeptember 4-e a módosítók benyújtásának ideje, szeptember 25-ig lesznek figyelembe véve, úgyis akkor szavazunk róla, majd ezt követi a trilógus része. Azt javaslom, hogy most négy perc szünetet tartsunk a szavazás előtt, amelyre 12.30-kor kerül sor. Hozzá. Dear colleagues! Kedves kollégák, mindenkit megkérek, hogy foglalja el a helyét. Kérjük helyezzük be a szavazókártyákat a szavazógépbe, és szavazzanak a teszt szavazáson. Megnyitom a teszt szavazást, kérem, adjanak le szavazatot. Kedves kollégák, foglalják el helyüket. Ki hiányzik? Úgy látom, hogy még egy kolléga nem szavazott. És vannak, akik hiányoznak még. Kérjük kollégák, tegyék, helyezzék be a szavazókártyájukat, és szavazzanak a szavazáson. Ramon szintén szavazhat, tesztelünk, szavazás van. Érzek úr is, 46-nál tartunk. Nos, lezárom a szavazást. és most a provizórikus megállapodások, ideiglenes megállapodásokról származunk. Gratulálok az összes előadónak a dossziéjukhoz. Az első az értékpapírosításra vonatkozik, megnyitom a szavazást. Roll call szavazást tartunk, tehát népszerinti szavazás. Most tehát roll szavazásként szavazunk, dolgozunk fel. Név szerinti szavazást tart. Még szavazhatnak a kollégák, hogyha kívánnak. végül szavazhat magára az előadó is, ez nagyszerű. Oh. I understand two colleagues do not wish to vote. Is they right? So we can close the vote. Nos, akkor lezárom a szavazást. 40-en mellette, 12-en ellene, egy tartózkodás volt. Gratulálunk az előadónak! A következő dosszé pedig ott már Karász alá tartozik. Az STS másik része, a CRR intézkedésre vonatkozóan. Megnyitom a szavazást, név szerinti szavazásról van szó. Lezárom a szavazást. 35 mellette, 12 ellene, egy tartózkodás szintén. Gratulációm Otmar Karasznak. Lépjünk tovább a következő dosszéra. A statisztikai programról 11-es pont. Emellett a bírónak allokáltunk. Az elnök, az előadója. Megnyitom a szavazást. Szintén név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. 39 mellette, 3-an ellene, 6 tartózkodás. Köszönöm szépen. A következő dosszié a Szirpa Pitekennel által előterjesztett kockázati tőke alapokra vonatkozó dosszié. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38 a mellette, ketten ellene, 7 tartózkodás. Gratulálok Szirpának! Pedig, végül pedig Péter Simon gyorsított eljárású jelentése, melyet az imént vitattunk meg egymással az IFRS 9 kapcsolatban és a nagy kockázatvállalásról vállalása kapcsolatban. Egyes módosító támogatja, ellenzi, tartózkodók, elfogadva a kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene. Úgy látom, hogy ön támogatja, itt uram. tartózkodás elfogadva. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig a bizottsági javaslat módosított formájáról szavazunk név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Amint tudják, elfogadhatatlannak minősült ez a módosítás, hiszen a fast track eljáráson kívüli témára vonatkozott, ezért a normál csomag keretében szükséges erről szavazni. Eszendelánynak is megadjuk az időt, hogy szavazzon. Ez nem volt ám teljesen legális, hogy a kolléga nyomja helyett a gombot. Egyes országokban ez zongorázásnak hívjuk, de végül is a jó szándék megvolt. A képviselő asszony itt van, ezért nincsen büntetés. Ezért. Lezárom a szavazást. 39 mellette, 11 tiltakozás, nem volt tartózkodás. Akkor szavazzunk. Elnézést, még a legislatív állásfoglalásval kapcsolatban is. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Úgy tűnik, hogy akkor ezzel elfogadtuk. Végül pedig az intézmény közi tárgyalások megkezdéséről. Szavazunk név szerinti szavazással. Az előadók érte ezt, nincsen szükség megbeszélésre, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40-en szavaztak mellette, 11-en ellene, nem volt tartózkodás. Így tehát ez a döntés elfogadva. Gratulálunk az előadónak és az árnyék előadóknak. Nos, ezzel lezárhatjuk az ülés ezen részét. Négy órakor folytatjuk az ülésünket. Tehát délután négykor találkozunk.